So good afternoon, dear colleagues. Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy mindenki itt van a Maratoni Petíciós Bizottság ülésen. Tegnap kezdtünk, ma folytatjuk, és most nagyon-nagyon örülök, hogy üdvözölhetem a bizottság alelnökét, Timmermans urat eszmecserére a strukturális párbeszéd részeként fogunk párbeszédet folytatni, és nagyon örülünk, hogy van saját biztosunk, aki valóban elkötelezett a, region, a petíciós bizottság munkája e, iránt a polgárokat érintő és aggasztó e, kérdéseket ő is e, ismeri, és kész arra, hogy ezeket struktúrálta módabban, módon vizsgáljuk meg. Nos, a petíciós bizottságban környezetvédelmi alapjogi, gyermekjogi, szavazati jogi ügyek vannak függőben, olyan állampolgárok ügyei, akik nem a saját országukban nem tudnak szavazni, és ez a helyzet főleg az Egyesült Királyságban és Dániában, és a hamarosan közeledő népszavazás számos petíciót generált, aztán mm, nyelvi ügyek, bevándorlással, menekültekkel kapcsolatos ügyek, amely új téma a petíciós bizottságnak 2015 óta. Természetesen ez összefügg azzal is, hogy számos, tehát nagy, menekültek nagy hullámai érték el az európai partokat. Az Európai Bizottsággal kapcsolatban, hát mondjam el, hogy Timmermans úr azt mondta, hogy a petíciókra három hónapon belül igyekeznek válaszolni. Ennek nagyon örülünk, sajnos meg nem sikerült minden esetben elérni, de dolgoznak rajta. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy mennyire örülünk annak, hogy itt van, és eszmecserét folytat velünk, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy ha visszatekintek az elmúlt évre, egyes sikerült bizonyos eredményeket elérni, és a, a, ennek a szakbizottságnak és önnek elnök asszonynak is köszönhetjük azt, hogy ennek a hogy a bizottság való kapcsolatokat erősítette, ahogy mondja, az Európai Bizottság még nem tud a saját eh, elkötelezettségeinek teljes mértékben megfelelni, nem tud minden petícióra három hónapon belül válaszolni, de igyekszünk, és már jobb az eredmény, és igyekszünk ezt megvalósítani. Egyes esetekben nagyon bonyolult eh, ügyekről van szó, nehéz ezekre három hónapon belül válaszolni. A petíciós bizottság és a petíciós bizottság munkája miért annyira fontos számomra? Először is azért, az, mert a petíció az egyik egyike azon kevés eszközöknek, amikor is, amelyekkel európai polgárokkal konkrét érdemi kérdésekben közvetlen kapcsolatba kerülhetünk. Olyan témákban, amelyek őket aggasztják, érdeklik, úgy érzik, hogy a jogaikat nem tartják tiszteletben, és természetesen ezek egyéni petíciók, de hogyha megnézik a petíciókat általánosságban, bizonyos minták rajzolódnak ki, amelyek a petíciók nélkül nem rajzolódtak volna ki. Van itt néhány konkrét eset, amelyek azt bizonyítják, hogy bizony vannak petíciós minták, vagy petíciók nyomán kialakuló minták, például környezetvédelmi kérdésekben, ilyen az a híres franciaországi repülőtér esete. sikerült segítenünk Franciaországnak elkerülni bizonyos hibákat, hadd mondjam így, hadd fogalmazzak így, bizonyos petícióknak köszönhetően, amelyeket kaptunk. Természetesen vannak olyan területek, amelyek eh, számomra eh, személyesen nagyon fontosak, alapjogok, általában van fenntarthatóság, környezetvédelmi kérdés, átláthatóság, eh, szintén ezt, ezt is szeretném említeni ebben az összefüggésben. Hadd kérjem meg önöket arra, hogy mindenkit, akivel kapcsolatban állnak, emlékeztessenek arra, hogy a nyilvántartás, az átláthatósági nyilvántartásról még mindig köz vita folyik. Szeretnénk, hogyha az intézményekben megvalósulna a nagyobb átláthatóság, és ez a közkonzultáció ebben segíthet számunkra. Kérem, hogy terjesszék ezt a hírt. Az utolsó hozzászólásom, vagy megjegyzésem pedig a következő. Az önök rendelkezésére állok, igen, én vagyok az önök biztosa, álljunk a kapcsolatban, hogyha úgy gondolják, hogy a dolgok nem jó irányba mennek, azt jelezzék, kérem. És mindemellett, hadd mondjam el, hogy még mindig nagyon gyakran kapunk olyan petíciókat, amelyekkel kapcsolatban uh, nincs jogi lehetőségünk arra, hogy reagáljunk, mert nem Európai Uniós kompetenciáról van szó, és ez néha bizony frusztrálja az embereket. Petíciót küldenek tőlünk egy konkrét problémára, nem akarják, hogyha egy ilyen konkrét témában Brüsszel azt mondja nekik, hogy hát bocs, nem mi vagyunk a kompetensek, hanem a tagállamok. Sajnos ez gyakran előfordul, de még mindig de ez e, számukra lehetőséget adna e, arra, hogy a tagállamokkal kapcsolatba lépjünk, és e, felhívjuk a figyelmüket ezen problémák megoldására. Választójog például, helyi önkormányzati választások, ez nemzeti kompetencia, nem európai kompetencia, de folyamatosan kapunk petíciót szabályokat nyelvhasználata kapcsolatban és más kérdésekkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a tagállamokkal itt párbeszédben kell eh, állnunk, és igyekeznünk őket eh, meggyőzni arról, hogy oldják meg ezeket a problémákat. Köszönöm, és várom a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen. Most, ahogy a koordinátorokkal megállapodtunk, először a koordinátorok kapnak szón, és utána a többi eh, képviselő, hogyha van erre lehetőség, négyig van lehetünk, lehetőségünk eszmecserét folytatni. Péter. Jár köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, ön azt mondta, hogy ön a mi biztosunk, ennek nagyon örülünk, és ez már egy nagyon boldogító kijelentés. Az együttműködés eh, javult, ezt érezzük, és ezt ön személyesen is világosá tette. Van egy konkrét kontakt személy, akihez fordulhatunk, ha vannak konkrét kívánságaink. Az első kívánságunk a kommunikáció javítása az Európai Bizottság és a Petíciós Bizottság között, illetve a tagállamok között egy ütemtervet határoztunk meg, ezt egyre inkább sikerül betartani. Az én problémám a következő, lehetne még dolgokon javítani, hogyha a válaszokat megkapjuk az Európai Bizottságtól, gyakran ezek hiányosak. Ez persze amiatt is lehet, hogy mert mi az Európai Parlament képviselői máshogy tekintünk a dolgokra. Nem lehetne-e valami kis más szolgálati utat meghatározni, egy kis kerülőt meghatározni, amelyen egy kicsit informálisan előre megmondjuk, hogy melyek azok az aspektusok, amelyekre külön szeretnénk, hogyha koncentrálna az Európai Bizottság, mert hogyha betartjuk a hivatali utat, akkor újra vissza kellene küldenünk ezt a választ, kiegészítést kérni, és ez nagyon sok ideig tart. A következő dolog, én azt szerettem volna, hogyha a petíciós bizottság, a titkárság és az Európai Bizottság együtt dönthetné el, hogy mi az a befogadható és mi a nem befogadható petíció. Itt a szakbizottságban sok a vita ezzel kapcsolatban, talán azok a petíciókkal kapcsolatban, amelyek nem befogadhatóak, ezzel kapcsolatban mások munkáját megkönnyíthetnénk nekünk. Nekem az a benyomásom, hogy az Európai Bizottságnak gyakran más a benyomása, mint nekünk, néha kapunk olyan petíciókat és a véleményünk szerint, amelyeket az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tart befogadhatónak. Azt szeretném, hogyha a szerződésszegési eljárásákról egy kicsit pontosabban informálnának bennünket. A negyedik probléma pedig, ezt említette a biztos úr is, néha vannak jogszabály módosítási kívánságaink, nem tetszik a helyzet, szeretnénk a jogszabályt megváltoztatni, és valamilyen jobb együttműködést lehetne ezen a területen is megvalósítani. Persze, a 46-os cikk, a házszabály 46-os cikke alapján az Európai Parlament is megbízhatja az Európai Bizottságot e, ilyen javaslat kidolgozásával, de hogyha öm, szükséges, ez talán egy fair a párbeszéd formájában E, jobban meg lehetne ezzel kapcsolatban egyezni, mint e, a betartva a szolgálati út minden apró kis állomását. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szociáldemokrata koordinátor nincs itt, de Beszere nem fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Timmermans úr, hogy ismételten ellátogatott ide. Én is szeretnék föltenni önnek néhány kérdést, még pedig konkrét kérdéseket. Két kérdésem kapcsolódik ahhoz, ami már itt elhangzott az imént, tehát rendkívül fontos az, hogy a polgárok kérdéseire oda tudjunk figyelni, hogy a panaszraikra megfelelően tudjunk reagálni. Nagyon sokszor alapjogaikban, illetve az alapjogi karta 51-es cikkében korlátozzák őket. a jogok sérülésével érkeznek hozzánk a különböző panaszosok. Sokszor például a nyelvhasználatot korlátozzák. Bulgária esetében a választási törvény értelmében csak bolgár nyelven lehet végrehajtani a kampányolást, ez tehát mindenképpen korlátozza a szólásszabadságot, hiszen a polgárok számára jogot jelent az, ez egyfajta állampolgári jog, hogy számukra érthető nyelven kapjanak tájékoztatást. Aztán 30 millió olyan európai van, aki azt várja, hogy a marakesi szerződést aláírja valaki az Európai Unió nevében, ezzel védenénk a, a látási nehézségekkel rendelkező emberek jogait. Kérdésem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban mit tud mondani. Aztán, ami az 51-es cikk értelmezését illeti, úgy gondolom, hogy sokkal tágabb értelemben kell ezt értelmezni, hogy a petíciós bizottság még jobban oda tudjon figyelni a polgárok panaszaira. Lenne egy rövid kérdésem még. Számukra, illetve az európai polgárok számára ez egy rendkívül fontos téma. A dzsihadista terrorizmusra vonatkozik a kérdésem. Ön a Ön április 11-én, amikor a PNR irányelvet elfogadtuk, e- azt mondta, hogy nagyobb összefogásra van szükség. Nagyon fontos az, hogy a hírszerzési szervek együttműködjenek. Ön szerint ez megfelelő első lépés arra, hogy ez a fajta információcsere és együttműködés létrejöjjön? Ön egyetért Avramopoulos úr kijelentésével, miszerint minden egyes erre vonatkozó lépésünk arra halad, hogy egy közös hírszerzési szerv jöjjön létre. És mit gondol arról az eszközről, például, amit a radikalizáció elleni hálózat jelent? Köszönöm szépen. Most Szolidárnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm, elnézést kérek, hogy az elején nem lehettem itt. Köszönet még egyszer a biztos úrnak, hogy ellátogatott ide. Ezen eszmecserével kapcsolatban én mindig, bennem mindig az az érzés alakul ki, hogy Timmermans úr nagyon odafigyel arra, amit mondunk, és azt szerint cselekszik, amit kérünk tőle. Nos, a kollégám már feltette részben azt a kérdést, amiről, amit én is szerettem volna feltenni, ez pedig az, hogy hogyan lehet minőségi módon eljárni a, fiat, a polgárok panaszai érdekében. Nyilván nem csak a parlamentnek kell föllépni egy-egy panasz esetében, nagyon fontos, hogy a hogy az Európai Bizottság és a tagállamok is kivegyék a részüket, mi csak a szószólói vagyunk a polgároknak. Kérdésem, hogy létre lehet -e hozni egy olyan eljárásrendet, melyben lenne egyfajta garancia erre? A bizottság például a Better Regulation keretében gondolta e arra, hogy valamit, valamiféle garanciát adjon a petíciók esetében? Ezen érdemes lenne talán elgondolkozni. A ciklus eleje óta van egy nyitott kérdésünk, ez pedig az illetékességi körök alapos elhatárolása vagy kihatárolása. A polgárok ugyanis nem mindig tudják pontosan, hogy mely petíció elfogadható és melyik nem. Mi nagyon rugalmasak próbálok lenni, megpróbáljuk legalább meghallgatni a polgárokat, de egy-egy ügy végén mindig kell egy konkrét válasz. Tehát a lehető legtágabb értelemben próbáljuk értelmezni a petíciókat, hogy mindenkit meg tudjunk hallgatni. Még egy dolog, a gyermekjogok kérdése. Már egy éve dolgozunk, és látható, hogy a gyermekjogok nagyon sok petícióban ránk köszönnek. A gyermekeknek nincs meg minden jogi lehetőség arra, hogy úgy éljenek jogaikkal, mint a felnőtteknek, nyilván nem tudnak az Európai Uniós intézményekhez fordulni, ezért még jobban oda kell rájuk figyelni, hogyan tudjuk, hogyan tudjuk a gyerekeket, hogyan tudjuk megszólítani a gyerekeket, hogyan lehet elérni, hogy a gyerekek részt vegyenek, nyilván nem csak a petíciós bizottságra gondolok, hanem úgy általánosságban. Köszönöm szépen, Margaret Hauken. Sorry. Yeah. Yeah. Thank you and thank you for coming here. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk Timmermans úr. Nagyon örülök, hogy itt van. Két órája küldtem Twitteren önnek egy üzenetet, de most nem fogok erre kitérni. Hollandiában nagy sikere volt egy eseménynek, minden alkalommal de most térjünk rá, komolyabb vizekre evezzünk a jó jogalkotás, adminisztráció kérdése és az érdekkonfliktusok kérdése. Azt hiszem, hogy még mindig elég messze vagyunk attól, hogy megbízható rendszer dolgozzunk ki, amiben nincs érdekkonfliktus. Látjuk az EMA-ban ezt azt gondolom, hogy ha az imába menne, akkor látnák, hogy, látná, hogy hányan vannak összekötetésben még mindig az iparral. Ez bizony megrettenteni önt és az EFSA-nál is ugyanez a helyzet. Még nálunk Dániában is nehéz megértetni az emberekkel, hogy nem elég az érdekkonfliktus bejelenteni, nekem kell megnézni, hogy ezek rendes emberek-e, vagy nem, vagy az adójukat megfizetik, vagy nem. Ne legyen érdekkonfliktus. Ez nagyon fontos. a rendszerbe vetett bizalomról van szó, és ezt úgy lehetne elérni, hogyha világossá tennénk ezt a kérdést az adminisztrációban. A munkaprogramjában az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdése Az ombudsmannal kapcsolatos konvenciótra szeretnék utalni az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében. Úgy tűnik, hogy a polgárok látják, hogy komolyan veszük ezt a kérdést. Ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nézzük akkor. Albiol asszony szeretne hozzászólni. Muchas gracias. Yo tenía... Köszönöm szépen. Nekem két kérdésem lett volna két témában. Ezek olyan témák, amelyekkel gyakran foglalkozunk. Az egyik a TTIP, az EU Egyesült Államok közötti szerződés. Nagyon sok petíció érkezett azzal kapcsolatban, hogy nem volt átlátható a tárgyalás módja. Szerintem rendkívül aggasztó ez, hiszen mi ugye elvileg meghallgatjuk a polgárokat, és hangot adunk a panaszéknak, kérelmeiknek, de mégis egy, falnak áll, egy fallal állnak azok szembe, akik ezen témával kapcsolatban petíciót nyújtottak be. Rengeteg aláírás gyűjtöttek, az Európai Unió történelmében ennyi aláírás még egy petíció sem kapott. Tudni szeretném, hogy Timmermans úr mit tud erről a kérdésről, reformálják-e ezt a rendeletet, hogyan alakul ez? Szeretnénk ezzel is válaszolni az európai polgároknak. Második kérdésem. A közösségi állampolgárok kitoloncolása vagy kiutasítása. Belgiumból például rengeteg e- spanyol állampolgárt utasította ki, ezzel egy EU-s e- ez egy EU-s alapelvet nem tartanak tisztában, ez pedig a szabad mozgás elve, illetve a szabad lakásválasztás, vagy lak, a lakhely szabad megválasztásának alapelve. Még egy kérdésem lenne, ez az illetékességgel kapcsolatos. Az Európai Bizottság toláltában azt a választ kapjuk, hogy ez mind tagállami kompetencia, az Európai Bizottság nem tud ezzel kapcsolatban állást foglalni. A kérdésem az, ugye az Európai Bizottság igenis rendelkezik kompetenciával, hiszen ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok felé, például, hogy a nyugdíj kérdésekben vagy az egészségügyben megszorításokat kell alkalmaznia. Viszont a megszorítások hatály, hatással vannak a polgárok alapjogaira. Tegnap például a lakhatási támogatásról volt itt szó. Azt mondja erre a bizottság, hogy ez tagállami hatáskör, a lakhatás, ők nem tudnak semmit tenni. Viszont ugyanez az Európai Bizottság volt nyomással, vagy gyakorolt nyomást Görögországra, vagy más országokra, hogy lakoltasson ki embereket a lakásaikból, amit nem tudtak fizetni. Akkor most van illetékesség, vagy nincs? A megszorítások esetében van bizottsági kompetencia, viszont az alapjogok esetében már nincs. Köszönöm szépen. Öt frakciót hallogattunk meg, koordinátorokat, és most megadom a szót Timmermans úrnak, választhat. Igyekszem minden kérdésre válaszolni, mondja a biztos hogyha a válaszok nem, eh, a bizottságtól kapott válaszok nem eh, kielégítőek, gondolom a bizottságot tájékoztatják erről, az Európai Bizottságot, hogy az önök válasza nem kielégítő, nem elegendő, hogyha ezt a rendszert tudjuk javítani, én nagyon támogatom ezt talán tudnánk pár beszédet folytatni az önök titkársága és mi közöttünk, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Igyekszem megvizsgálni ezt a kérdést, mert annyira közel állunk már hozzá, hogy időzítésben is mm, jobb eredményt érjünk el. Igyekszem tehát az önök megelégedésére megoldani ezt a kérdést. Aztán mi a befogadható, mi a nem befogadható? Én azt gondolom, hogy végeredményben ez soha nem lesz világos teljes mértékben egyértelmű. Én nekem az a hozzáállásom, hogyha valami olyasmiről van szó, Főleg, hogyha egyéni kérdésről van szó, hogyha a polgárok úgy érzik, hogy ez elég erős ez az ügy ahhoz, hogy a petíciós bizottsághoz forduljunk, én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak igyekeznie kell a lehető legpetíció benyújtó barátabbnak lenni. Konkrét kérdésekről van szó Ábjol asszony teljes, mert nagyon, nagyon nagyra tartom, de emellett hadd mondjam el, hogy egyes olyan kérdések, amelyeket petíció formában nyújtanak be, ezek szervezett kampányok, amelyekből több ezer szóról szóra egyforma szöveget kapunk, a különbség csak az aláíró. Ez azt jelenti, hogy ahogyha ezt ilyen jól megszervezték, akkor az én szándékom hogy az én hozzáállásom a szabályokhoz sokkal szigorúbb, mint olyan esetekben, amikor polgárok egyedül fordulnak hozzánk, és már nem tudnak máshoz fordulni. Hogyha a TTIP-ről, vagy más ilyen kérdésekről több ezer petíciót kapunk, persze komolyan vesszük ezeket, de a kontextus más ilyen esetben, mint például egy egyéni panaszos esetében, aki egy reptér közel közelében él, és mondjuk kisajátítják a tulajdonát, vagy akármi, és felveti ezt a kérdést környezetvédelmi, vagy eh, eh, személytulajdon, magántulajdon védelmének a kérdését. Ez, ez egy más kontextus. Tehát itt a humán aspektust eh, figyelembe kell venni. Főleg olyan emberek esetében, akik nem tudnak olyan könnyen csatlakozni nagyobb szervezett kampányokhoz. Úgyhogy emiatt gondolom, hogy annyira fontos ez a különbségtétel. Más lobbizni az Envi bizottságnál, vagy az ITRE bizottságnál. Az én véleményem szerint ezért van ennyire fontos szerepe a petíciós bizottságnak, amit szeretném, hogyha az Európai Bizottság még külön támogatna. Úgyhogy ezért kell hát petíció benyújtó barát módon elbírálni a befogadhatóságot. Ami azt illeti, hogy az Európai Bizottság megindít egy egy szerződésszegési eljárást. Én azt gondoltam volna, hogy erről önöket azonnal é, ö, tájékoztatják, de hogyha ez nem így van, akkor ezt meg kell vizsgálnom. Tehát, hogyha ö, arra kerül a sor, hogy egy petíció azt váltja ki, hogy az Európai Bizottság szerződésszegési eljárást indít, akkor erről tájékoztatni kell a parlamentet. Ami a jogszabályok módosítását, megváltoztatását illeti. Ö, igen, előfordul, hogy új javaslatokba torkollik egy ilyen petíciós eljárás. A három intézménynek van egy egyezménye is a jobb jogalkotásról. Ez a Regulatory Scrutiny Boardba is eljuthat, a Refit platformra is eljuthat. Tehát különböző lehetőségeket látok arra, hogy egymás munkáját erősítsük, támogassuk. Természetesen nem csak mirőlünk van szó, maga az Európai Parlament is megteheti ezt, a saját szerepét megvizsgálhatja ezen eszközökhöz képest. Ami az 51-es cikk értelmezését illeti. Beszélni fogok Jóróba biztos asszonynal, és megnézni, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Felvetődött ez a kérdés már többször is, meg kell próbálni egy kicsit komolyabban megvizsgálni, hogy az 51-es cikket túlságosan korlátozottan ért- értelmezzük-e, és mit lehet tenni ennek érdekében. Azt hiszem, hogy Jurova biztos az, hogy nagyon elkötelezett ebben a témában, és talán sikerülhet valamilyen ötlettel előállni. Aztán Marakes. Természetesen az Európai Bizottság gyorsan szeretné a szerződést vég, gyorsan szeretné végrehajtani a szerződést, tettünk egy javaslatot a tanácsnak ebben az értelemben, a ratifikációval kapcsolatban ez most blokkolódott a tanácsban, a külső kompetencia, kül- külügyi kompetenciával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban az Európai Bíróságtól kértünk véleményt a témában, a ratifikációs javaslatunk azonban továbbra is az asztalon van, és reméljük, hogy minél hamarabb ratifikálni tudjuk ezt a szerződést, és kezdjük előkészíteni e, azt a jogszabálytervezetet, amely ebből majd európai jogot csinál. És ezt majd benyújtjuk nyilván önöknek is időben hírszerzési információk megosztása, ez elengedhetetlen téma. A terrorista helyzetet ismerjük Európában, ez azt mutatja, hogy a hírszerzési információk megosztásának hiánya súlyos probléma, a terroristák mindenféle nehézség nélkül ide-oda mozognak az Európai Uniós tagállamok között, és struktúrált hírszerzési meg, információk megosztása és a megfelelő jogi garancia az igazságszolgáltatásban demokratikus fékek és ellensúlyok garantálása mellett végeredményben jobb lenne a helyzet, mint most. Javítani kell tehát a hírszerzési információk megosztását, és biztosítani kell, hogy ez megfelelő környezetben valósul meg. Egyrészt az igazságszolgáltatás területén, másrészt pedig a demokratikus jogszabályalkotási szinten is, nemzet és európai szinten egyaránt. Osztom azt a véleményt, hogy gyakran a válaszaink lassúak, lassabbak, mint ahogy az kellene, hogy legyen, mert a tagállamok is hát gyakran elhalasztják a döntéshozást. Egy következő általános ügyek tanácsán esetleg felvethetnénk ezt a témát, felvethetném ezt a témát, konkrétan a petíciókra adott válasz, hogy ha a tagállamoknak tagállamok is vállalnák a felelősséget, és gyorsabban válaszolnának az általános ügyek tanácsán a minisztereket, miniszterek tudatosságát egy kicsit erősítenék ezzel a témával kapcsolatban, az nem lenne rossz. Úgyhogy azt gondolom, hogy a képviselő asszony javaslata egyért jó. Aztán mi az elfogadható, és mi a nem elfogadható, ez is felmerült. Az gyermekek jogaival kapcsolatban, hát valóban igyekszünk jobb információcserét megvalósítani a tagállamokkal. Véletlen e, éppen egy hosszabb beszélgetést e, folytattam Jurova e, biztos asszonynal ma délelőtt, hiszen a gyermekek jogainak védelmét Európában több okból is szeretnénk eh, felvetni, eh, majd ezzel a kérdéssel visszajövünk ide a parlamenthez. Nem konkrétan információcserére gondolok, eh, a örökbefogadással kapcsolatban, hanem általánosságban, főleg a migrációs válság esetében látjuk, hogy a nők és a gyermekek jobban szenvednek, mint bárki más, és erősíteni kell a fellépésünket, hogy ezeknek a csoportoknak nagyobb védelmet garantáljanak a tagállamok. Ez nagyon aggaszt engem ez a kérdés. Mind abban az értelemben, hogy a Európában hogyan kezelik a kíséret nélkül ö, utazó menekült gyerekeket, vagy a család újraegyesítés kérdése megint csak nagyon nehéz. Főleg a gyerekek akik megszenvedői annak, hogyha nem találunk megfelelő megoldást erre a problémára. Remélem, hogy a tagállamoknak sikerül ez. Érdekkonfliktus. Ahogy már mondtam, kezdjük az átláthatóság erősítésével a tagállamokban. Biztos vagyok benne, hogy ön lesz az ön legerősebb támogatom, hogyha ezt elkezdjük, de nagyon sok munkájuk van valószínűleg az Európai Parlamentben is ezen a téren, hogyha fogalmazhatok ennyire őszintén, mert az átláthatóság szintje a parlamentben sem tökéletes még. Nos, ez nem ugyanaz, mint az érdekkonfliktusok megoldása, de ez már egy jó kezdet. Az átláthatóság már segít a problémák azonosításában. Konkrétan az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a kezdeményezések, amelyeket az év végéig szeretnénk elfogadni, ezt mm, komolyan vesszük. Az európai polgári kezdeményezés az eszköz felülvizsgálatán dolgozunk. Azt hiszem, túlságosan értékes ez az eszköz ahhoz, hogy változatlanul hagyjuk. Többször beszéltünk már róla, a parlamenttel is dolgozunk ezen, elkötelezett vagyok amellett, hogy sikerre vigyem ezt a kérdést, de a kérdés továbbra is az, hogy vannak a szerződésben akadályok, korlátok és ezen az eszköz alkalmazása előtt teljes mértékben tiszteletben tartom a polgárokat, akik azt mondják, hogy hát szép dolog a szerződés, de hát mégis vannak bizonyos aggodalmaink, amelyekről szeretnék szeretnénk polgári kezdeményezést indítani. De másik oldalon meg mi a bizottságban, mi vagyunk a szerződés őrzői, védői, hát nekünk ez a feladatunk, hogy ennek betartását komolyan vegyük, úgyhogy ennyiben hagynám egyelőre, és várom a további kérdéseket. Köszönöm. And, uh... Köszönöm szépen. Folytatjuk a hozzászólásokkal. Mindenki szeretne, szinte mindenki szeretne hozzászólni. Marias úr következik most az ECR képviseletében, és utána Kirkosz képviselő. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önt, bizottsági alelnök úr, nagyon örülünk, hogy itt van ma velünk. A plenáris ülésen én már többször felvetettem egy kérdést, és sose kaptam rá választ. Tehát így nem jött létre igazából párbeszéd. Mi a bizottság szerepe a trojka működésében? Ez a kérdésem lényege. A bizottság tagja a trojkának, és a trojka döntéseit végrehajt, végre kell hajtani egy emlékeztető, egy Memorandum of Understanding alapján. Ez az együttműködési memorandum lábbal tiporja azokat a maradék emberi jogokat, amelyek még léteznek, és az alapjogi kartára is hivatkozhatnék az alapvető jogok védelmében. Most angolul folytatom. Tehát egy memorandum of understandingről van szó, és a tagállamok sokszor nem hagy, tartják be az EU jogot, mondják. De Görögország és a hitelezők egyeztek meg ebben a Memorandum of Understandingben, és az Európai Unió is ezt aláírta. A nemzetközi megállapodás, amit az EU kötött, ez írásban létezik, és ez a Memorandum of Understanding az emlékeztető tulajdonképpen az ECOFIN tanácson hozott döntéseket hivatott végrehajtani. Ezek a döntések, ezek a határozatok pedig EU határozatok. A bizottság tehát részt vesz a tárgyalásokon, aláír egy ilyen emójút, és az ECOFIN tanács azután tulajdonképpen határozatok ECOFIN határozatokká alakítja, ami a Memorandum of Understandingben volt benne, és ilyen módon azt EU joggá teszi, alakítja át. Hogyha a bizottság is részt vesz a tárgyalásokon, és részt vesz az ilyen határozatok kidolgozásában, amelyek emberi jogsértéseket tartalmaznak, ahogyan ezt már többször megállapítottuk. Csökkentik a nyugdíjakat, az egészségügyi ellátás színvonalát rontják, nem lehet hozzáférni már bizonyos gyógyszerekhez. De milyen szerepet játszik az Európai Bizottság? vagy mit tehetne a bizottság annak érdekében, hogy ne sértsenek emberi jogokat a Memorandum of Understanding alkalmazásakor. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Timmermans úr! Én is örülök, hogy itt van ma a körünkben. Görögországban sok nehézségünk van a hulladékazdálkodással, a hulladék ártalmatlanítással, sok az törvénytelenül lerakóhely, és a mai napig különböző fórumokon elítéltek minket, és sok büntetést szabtak ki, akár 20 ezer eurós büntetést a hulladékgazdálkodás problémái miatt. Időközben készült egy hulladékgazdálkodási terv, ami egyúttal egy megelőzési terv is, és ez tulajdonképpen jól működik. De 2020-ig azért még lesznek komoly nehézségeink a környezetvédelem több területén is. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a támogatások, pénzek valóban célba érjenek, és ne olyan célokra fordítsák, amik haszontalanok. 1988 óta számos ítélben elítéltek minket környezetvédelmi EU-s szabályok megsértése miatt. A bizottság, a tanács azonban továbbra is ad támogatásokat, és mégsem történik semmi ezeket. Görögország nyilván rosszul használja fel. Milyen ellenőrzési mechanizmusra lenne szükség, hogy ezt elkerüljük? Pálcsaki képviselő következik. Csákin. Európa és eh, a polgárok eh, kezdeményezése. Erről beszéltünk az előbb. Egy konkrét kérdésem lenne. A parlament csalódva vette tudomásul, hogy a bizottság az ECR által kezdem az ECI rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban nem vette figyelembe a parlament javaslatait. El tudnám mondani, hogy a gyakorlatban hogyan lehetne javítani a rendelet módosítása nélkül az ICI e folyamatot a parlamenttel együttműködve. Köszönöm. Házekám asszonyi a szó. Mikrofon nélkül sajnos, egyelőre nem halljuk. a kampasszonyt. Több kérdésem is lenne az ön számára, de az a válasz, amit korábban megadott korábbi kérdésekre, az olyan kimerítő volt, hogy a korábbi kérdéseimet félreteszem, és új kérdéseket teszek fel. Ön más, hogy tekint arra, hogy most egyéni polgárok petícióival kezelünk, foglalkozunk-e, vagy pedig egy szervezett kampány keretében nagy csoportok sok petíciót nyújt be. Ezt, ezt én értem. De azon csodálkoztam, hogy nagyon sok standard kérdés, és sok az ismétlés, amivel itt találkozunk a petíció kapcsán. Nagyon sok petíciót gyűjtenek be állatokkal kapcsolatban. És sok petíció, tehát amivel itt foglalkozunk, talán a legtöbb, a legnagyobb számú petíció a szakbizottságban állatjólétel, állatokkal foglalkozik, állatok szállításával, állatkísérletekkel, kutyák halála Spanyolországban, vagy kutyák, kóborkutyák problémája Romániában, sok az ilyen téma. Ma délelőtt itt volt egy szervezet, amely egy millió európai aláírását gyűjtötte össze az állatok szállítása témájában. És ma ez a hölgy itt könnyeket hullatott, mert, mert első alkalommal, ahogy mondta, hallott barátságos szavakat, és érezte úgy, hogy most megértik az, az ő aggájait. Nos, biztos úr, ön is mondta itt sokszor lobbikról, lobbistákról, szervezett kampányokról van szó, de ez nem el a jelentőségét annak, hogy egy millió ember támogathat egy ilyen egyéni kezdeményezést, és ennek a petíciónak a benyújtóját. Nagyon meghatotta az, amit itt a körünkben élt meg. Ez, ez nagyon sok európai ez nagyon fontos témának tartja, és sokkoló, hogy sokszor nagyon lassan születnek meg a válaszok, hogy az emberek szinte ilyen standard választ kapnak, azt, hogy ez nem tartozik az Európai Bizottság hatáskörébe, vagy az Európai Ombudsman is többször is e, hivatkozott arra, hogy ez nincs összhangban a szerződés nem jogosítja fel, hogy bármit tegyen. Jobban megalapozott indokással ellátott válaszokra lenne szükség. Gyakran komolyabban kellene foglalkozni olyan petíciókkal, amelyeket ezrek, tízezrek támogatnak. Köszönöm szépen, és bekerül az utolsó hozzászóló a listámon, parancsoljon. Mikrofon, kérünk szépen. Én is az Európai Polgári Kezdeményezéssel kapcsolatban szeretnék felvetni valamit. Itt a Következők mondjuk. Az európai polgári kezdeményezés alapfeltétele 1 millió aláírás 7 tagállamból. Ez egy el, és magánérdekekről nem lehet szó. A sikeres polgári kezdeményezések, és tulajdonképpen csak egy ilyen sikeres kezdeményezés volt, számomra egy más problémát vett fel. Ez a vízzel kapcsolatos polgári kezdeményezés volt, amiről, amire hivatkozom. Ez előre bocsátanám, hogy nem szeretnék olyan országban élni, ahol nincsenek szociális partnerek és nincsenek szakszervezetek. Ezt én mondom, pedig én a gazdaság közeli embernek tartom magamat, de ezt az Európában prioritás. Mégis egy európai polgári kezdeményezés, ez a polgári társadalom eszköze, a civil society eszköze. És nem már meg gyökeret vert politikai intézményeké, amelyek egy szabályozott módon férnek hozzá nemzeti vagy európai szintű döntésekhez mint ahogyan a szociális partnerek ezt, meg, ezt megtehetik. Ez a víz polgári kezdeményezés csak azért volt sikeres, mert az Európai Szakszereti Szövetség masszív kappány folytatott. Jó, hát ez remek, de ezzel visszaértek tulajdonképpen a polgári kezdeményezéssel. Tehát egyrészt azért kell ez a kórum, hogy ne magánérdekekről szóljanak a kezdeményezések, másrészt másik oldalon pedig meg kell akadályozni nem politikai morális, hanem az intézményesedett politika kövessen el visszaélés, hogy éljen vissza ezzel az eszközzel, akkor is, hogyha az esetben, mint mondtam, egy szakszervezetről volt szó. Köszönöm, Peter asszony, és szeretne még szólni, és aztán nézzük meg, hogy valakit kifelejtettem, vagy kihagytam-e. Azt hiszem, hogy nem. Most Peter asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni a bizottsági alelnök úrnak. A szakbizottsághoz érkező petíciók között több petíciónak a tárgya a foglalkoztatás. Voltak elég bonyolult petíciók, többek között két lengyel petíció. Ezekben Ezeknek a tárgya egy eljárás volt. Hogyha egy munka viszonya kapcsolatban egyfajta bianco csekket állítunk ki, akkor most azzal a problémával szembesülünk, hogy gyakorlatilag modern rabszolgaságról beszélünk, a munkavállalók megfosztják a jogaitól, ha rá kényszerítik őket arra, hogy arra írjanak egy munkaszerződést, ami számukra előnytelen. Ez a petíció is felvetődött itt a szakbizottság ülésén, és egy megfelelő szolgálathoz fordultam, a bizottsági szolgálathoz, kérdeztem, hogy sérült-e itt európai jog elemezni kellene a helyzetet más európai országokban is. Ez meg is történt, volt ilyen vizsgálat, és különösen az új tagállamok között sokban tapasztaltak ilyen jogsértéseket, visszaéléseket a munkaszerződéssel, ami ezután hátrányos helyzetbe hozza a munkavállalókat. A jogi szolgálat is foglalkozott a kérdéssel, rámutatott arra, hogy hol a probléma gyökere és azt állapították meg, hogy a bizottság, egyébként a bizottság nem nagyon szimpatizált ezekkel a kérdésekkel, de hogyha ez annyira fontos az Európai Unió számára, ugye az, hogy sok a kisember az Európai Unióban, akik a legkülönbözőbb problémákkal szembesülnek, és ezekkel a kisemberek problémáival is kell foglalkozni, ezeket is meg kell oldani. Ez, ez az igazi Európai Unió, nem ez a bürokratikus szörny, hanem egy olyan intézmény, ami védi az emberek jogait bármilyen, akár apró cseprő ügyekben is. Talán jó lenne, ha elkészülne egy irányel, vagy akár csak egy ajánlás, ami ezzel a problémával foglalkozna. És egy nagy kérésem is lenne önhöz. Kérem, hogy foglalkozzon ezzel a problémával, mert máskülönben úgy érzem, hogy itt nem fog semmi történni. Köszönöm szépen. Bizán ez a nagyon tartalmas tartalmas kérdések elhangzottak. Most Timmermans urat kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Maria Szúr és én, jó magam, nem először beszélgetünk erről. Időnként nehezen látom az összefüggést itt amikor a petíciós bizottság ügyeiről szól, de tudom, hogy nagyon elkötelezett, nagyon lelkes, mindig ott van minden vitában, minden alkalommal újra és újra fel teszi ezeket a kérdéseket, megismétli. De hát én is csak ugyanazt a választ tudom adni, mint pedig mindig. Őszintén szólva, Görögországgal kapcsolatos minden program itt nem csak a trojkával függ össze, hanem a görög hatóságok maguk hajtották végre ezeket a határozatokat. Több választás is volt közben Görögországban. Ugye nekem ezt kell mondanom, ez a bizottság hivatalos álláspontja. Nem lenne problémánk azzal, hogy a szélsőségesek erősödnek Európában, hogyha a gazdasági válságnak nem lett volna ennyire súlyos hatása európaiak millióira, akik elvesztették a munkahelyüket, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, nincs pénzük egészségügyi ellátásra, nagyon komolyan aggódnak a gyermekeik jövője miatt, stb. Hogyha Nos, félreteszem a hivatalos álláspontot. Ugye én elmondtam az álláspontomat, Máriász úr is megismételte az álláspontját, de most ha ezt félretesszük, nagy a kihívás, ha azt a kérdést teszük fel, hogy mik a mi alapvető értékeink. Nem csak azért, mert egyes kormányok egyedi intézkedései sérthetik ezeket az alapvető értékeket, hanem Azért, mert sok európai nemzetnél azt látjuk, hogy támadások érik eh, ezeket az alapértékeket, idegen gyűlölet, politikai szélsőségesség, stb. És ez, ez a kapcsolat a között, hogy a gazdasági válság eh, befolyásolja az emberek értékeit, értékrendjét is. Most remélhetőleg már jó úton járunk, Persze senki nem tudja megoldani a, ezt a hatalmas migrációs kihívást, ez nemzedékek feladata lesz, de legalább kézben tudjuk tartani, kezelni tudjuk. Mert hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor hosszú távon az emberek eltávolodnak az alapvető értékeinktől, azért, mert kétségbe esettek ezt újra és újra ismét meg tudjuk ismételni, nem mértünk egyet Arias a, a felvetésével, de azért tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdasági válság hatalmas problémákat okozott. Ami a hulladékkezelés problémáit illeti Görögországban, nos, évtizedek alatt megtanultuk azt, hogy ez azért profiban kell kezelni, ezt a kérdést. Nem tudom bizonyítani, nem tudok tudományos elemzésekre hivatkozni, de hogyha a támogatások amelyeknek a célja mondjuk a, az illegális lerakóhelyek elleni küzdelem volt a görögországi támogatás sok egy részének, és hogyha de most itt ugye a probléma ugyanúgy megvan, akkor nyilván nem erre költötték az EU-s támogatásokat. De még egy ilyen idős sokat látott ember számára, mint amilyen én is vagyok, azért egyértelmű, hogy azért figyelemre méltó az együttműködés Görögországgal minden nehézség ellenére, e, és mindezek megalapozzák majd a jövő együttműködését is. Európai polgári kezdeményezés. Nos, közel áll az álláspontunk a parlamentéhez. Itt a parlament plenáris vita után megpróbáljuk ezt a lehetőleg sikeresebbé tenni, és persze sok mindent meg tudunk tenni, nélkül is, hogy megváltoztatnánk a rendeletet. Nem mondom, hogy soha nem fogjuk megváltoztatni a rendeletet, de legyünk pragmatikusak hogyha egy picike esély is van annak, hogy egy, egy rendelet módosítást keresztül tudok vinni, ez jó, de közben vigyázni kell, hogy nehogy valami fontosat megsértsünk. Itt a tanácsra is figyelni kell, Eh, amikor valamin javítani akarunk. Mert ez egy nagyon értékes eszköz lehet eh, az európai demokrácia jövőjére nézve is, hogyha a szándéknak megfelelően élnek vele, hogyha ez egy igazi polgári kezdeményezés, és nem csak egy B-terv, ami akkor lép életbe, hogyha más csatornákon keresztül, tehát bizottsági jogalkotási javaslat és parlament és tanács együttes döntése nem sikerült valamilyen célt elérni tényleg nagyon meglepett, amit Házekamp asszony mondott. Akik esetleg nem tudják, Hazekamp asszony olyan pártot képvisel, aki ellenez minden új európai kezdeményezést, ellenezték az alkotmányos szerződést, mert nem tetszettek nekik az állatjogok. És amikor én megkérdeztem, hogy a szerződés elutasításával miért tudnának segíteni az állati jóléti vagy állatjogokon, Nos, erre nem tudok mit mondani. Most elutasították Ukrajnával a társulási szerződést, azért, mert nagyon rossz dolga van a csirkéknek Ukrajnában, és most ha ezt megint csak kérdeztem, hogy ha most elutasítják a társasági szerződést, attól miért lenne jobb a, eh, a baromfi, a eh, baromfi eh, helyzete Ukrajnában. Most gratulálok ahhoz, amit elmondott, de azt hiszem azért nekem is jogom volt, hogy rámutassak arra a bizonyos következetesség bizonyos hiányosságaira a felszólalása kapcsán. Ugye itt az EU jogalkotás és az állati jogok ilyen szoros összefonódása, ugye most azt mondta, hogy már most is sok hatáskörrel rendelkezik az Európai Unió, hát akkor miért menne túl, lépne túl ezeken a hatáskörökön? Hát én most egy politikai reakciót adtam arra, amit mondott, most szeretnék egy tárgyszerű választ is adni az állati jogok kérdésére európaiak százmilliói nagyon komolyan aggódnak az jogok miatt. És én is határozottan azt gondolom, hogyha erősítjük az állatok jogait több területen is, hiszen ugye az állatok és a társadalom és a gazdaság részét alkotják. Az Európai Unió jól tenné, hogyha tovább lépéseket tenne, és intézkedéseket tenne, mert itt nagy támogatást kaphatunk az európai emberek nagy részétől. Ugyanis egy olyan társadalomban élünk, ahol az állatokra, nem mit tárgyakra gondolunk, hanem élő lényekre, akik a társadalom részét alkotják Úgyhogy először egy politikai választ adtam a felvetésére, de az állati jogokkal kapcsolatos minden petíció nagy figyelmet kap majd a bizottságtól. Általánosságban, és kérem meg is, hogy ne értsenek félre, természetesen eh, hatalmas, nagy kezdeményezések, ilyen standard megfogalmazásokkal, Ezekkel is, természetesen ezek is megkapják a szülnéses figyelmet és tiszteletet, minden aláírás értékes, és minden aláírás tisztelnünk kell. De csak azt akartam mondani, hogy ha valaki egy ilyen nagy mozgalomnak a tagja, olyan, ez egy jó, ezek jól szervezett kampányok, akkor erősebb a pozíciója, mint, mint egy, egy, egy állampolgárnak, aki egyedül nyújt be egy petíciót az Európai Parlamentnek, mert az egy, egyének úgy érzi, hogy valami megsértette a, a jogait. Az ilyen um, nagy számú petíciót benyújtók um, Eh, helyzete más. És az én eh, feladatom az, eh, hogy ha valakinek, ugye valaki él a petícióhoz fűződő jogával, hát ez egy alapjog, ezt itt nagyon tiszteletbe kell tartani. Mind fontos, hogy hozzáférhessenek közvetlenül a legmagasabb fórumokhoz is az, az emberek, és ezért kell, hogy nagyon jól működjön a petíciós jog. Végül a munkaszerződések kérdése nagyon határozottan, mi mint bizottság elkötelezettek vagyunk azon elv mellett, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a e, fizetséget, e, javadalmazást kell kapni. A modern rabszolgaság, erre nemet mondunk, e, és nem ismerem ezt a konkrét ügyet. Peter asszony megígérem, hogy meg fogom vizsgálni, de nem lehet visszaélni az emberek gyengébb helyzetével, hogy olyan szerződéseket íratnak alá emberekkel, amelyben akár nulla óra szerepel. Nem csak a PETI szakbizottság feladata, hanem nekünk is, hogy a különösen kiszolgáltatott emberek helyzetét próbáljuk minél inkább megvédeni. Köszönöm a kérdéseket, és eh, rá, hogy így időt szántak rám, és a jövőben is folytatni fogjuk a párbeszédet. Köszönöm szépen, alelnök úr, nagy megtiszteltetés volt ma itt önnel beszélgetni az éves struktúrált párbeszéd keretében. És megragadom, megragadom az alkalmat, hogy eh, amellett, hogy önnek köszönetet mondok, a munkatársainak is eh, köszönöm eh, az munkát, és az, eh, nagyon sokat javult az együttműködés az intézményeink között. Egyik nagy öröm az Európai Bizottság képviselőivel, munkatársaival együttműködni. Persze még mindig van min javítani együtt, de jó úton vagyunk. És messze sokkal jobb volt ez az együttműködés idén, mint tavaly. Még egyszer körül. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma délután, és folytatni fogjuk a párbeszédet. Okay. So this brings us to I Térjünk rá a 23-as napi rendi pontra. Ez nem más, mint a 20-28-as petíció, amelyet Luigi Di Stefano nyújtott be. A petíció témája pedig két olasz ö, ö, tengerész gyalogos letartóztatása és őrizetbe vétele Indiában. Itt van velünk a petíció nyújtója. Mondhatom? Jó estét kívánok! Mindenkinek szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, amelyet megajándékoztak. Én egy petíciót nyújtottam be a két tengerész, a két olasz tengerész letartóztatásáról. Indiában négy éve tartják őket fogságban, letartóztatásban. Court expert vagyok, ez azt jelenti, hogy bírósági szakértő, 20 éves tapasztalatom van. E volevo illustrare a questa. És szeretném itt most elmondani a szakbizottság előtt, hogy milyen új tények merültek fel ebben az ügyben. 2015. augusztusa óta a hamburgi tengeri bíróság bizonyos dokumentumokat nyilvánosságra hozott, indiai dokumentumok ezek. Ezeket az indiai dokumentumokat az indiai hatóságok korábban titkosították, tehát négy évig. A hamburgi bíróság a rendelkezésemre bocsátotta ezeket a dokumentumokat, nem kötötték ki, hogy mire használom őket, tehát egyszerűen csak el kellett ezeket kérnem. Tehát az indiai jogi dokumentumokról beszélünk most, és ezekből egyértelműen kiderül, hogy ez a két olasz tengerész ártatlan. Az indiai hatóságok tehát tudatosan akarták elferdíteni a valóságot, a tények bekövetkezésétől számított második naptól kezdve amikor is a bontolást végrehajtották. Röviden bemutatom a dokumentumokat. Ez az, amit tapasztaltam. Én már életem során rendkívül bonyolult nyom, nyomozásokban vettem részt, általában, általában tengerészet, illetve repülési szakértőként vettem részt magáncégek esetében is, illetve az olasz hatóság felkérésére is. Ez csak egy rövid összefoglaló, amit most elmondok, de létezik egy angol website, ahol mindez részletesebben is elolvasható. Az esemény megtörténtének estéje óta az olasz hajó egy indiai halászhajóval ütközött. Na most a valóság és a tények beállított bekövetkezések között 5 óra telt el. Tehát nem 16 óra 30-kor történt ez a lövöldözés, amiről szó van, hanem 21 óra 30-kor. A lövöldözés és a két hajó összeütközése tehát máskor történt. Láthatunk itt egy képet, ami valójában meghamisított kép, ez a haló, halászhajó nem igazi, ezt fotomontázsal, fotomontázsal tették ide. Azért, hogy az olasz azért, hogy az olasz tengerészeket bűnösnek tüntessék fel. Másnap a boncolást hajtották végre. A boncolás eredményét egyébként a hamburgi bíróságon megtekinthetik. A boncolás eredménye az, hogy egyáltalán nem olyan lőszerrel ölték meg a két indiai halászt, mint amilyen lőszerekkel rendelkeznek az olasz tengerészek. Tizenhetedikén tehát a tények után, vagy az események után két nappal a halászok azt mondták el, hogy lövöldözés történt, tehát az első verziót igazolták, elmondták ezek a halászok, hogy mi is történt. 17-én tehát azt mondják a halászok, hogy este történt a, ö, került sor a lövöldezésre, amikor még indiai vizéken voltak, nem pedig 20 mérföldre az, az indiai vizektől. Ez a másik verzió. Ez is mutatja, hogy tehát az olasz tengerészek ártatlanok. Az indiai nyomozó hatóságok a képen látható módon vizsgálják meg a halászhajót. Ez azt jelenti, hogy egy normális centiméterrel mérik meg, és azt állítják, hogy ezzel az olasz lőszerek által ütött lyukat század milliméter pontossággal meg tudják állapítani. Hát ez abszurd. Pedig a kaliberek között több a kalibereknél nagyon fontos a 100 mm-es pontosság, nem voltak pontos a mérések, és ezért le tartóztatták a tengerészeinket. A gólami bíróság nem teszi lehetővé az olasz balisztikai szakértőknek, hogy részt vegyenek a ballisztikai nyomozásban. Ez azt jelenti tehát, hogy a védelmet kizárták a bírósági folyamatból. Jogállamban ez egyenértékű azzal, hogy jogilag, jogi szempontból a bíróság tevékenysége semmis. Az indiai ballisztikai szakértők bizonyítékként állították be az eredményeket, Titkosították a balisztikai eredményeket, de most, hogy megszűnt a titkosítás, most már egyértelmű. Azt írják ebben a balisztikai szakvéleményben, hogy nagyjából azonos a ballisztikai leírása a, az, azoknak a lövedékeknek, amelyek a halászok halálát okozták, azonos a tengerészek által használt lőszerekkel. Most a körülbelül vagy a nagyjából, ez nem egy tudományos fogalom. Azt vizsgálják a balisztikai szakértők, hogy a lőszer mennyire kompatibilis az olasz tengerész gyalogosok lőfegyvereivel. Egy elemzést kell végrehajtani, és egyértelmű, hogy ez is bizonyítja azt, hogy ártatlanok az olasz tengerészek, mert ez a lőszer darab nem érkezhetett, vagy nem származhatott egy olyan fegyverből, amit az olasz tengerészek használtak. A Szent Anthony indiai halászhajót megvizsgálták az indiai nyomozók, utána pedig azt kérték a hajó tulajdonostól, hogy süllyesz el a hajót. Ez azt jelenti, hogy már soha többet nem lehet megvizsgálni ezt a halászhajót. Jelen esetben is arról van szó, hogy egy hasonló, hogy ez is azt jelenti, hogy egyértelmű, hogy a nyomozás nem érvényes. Nézzük a tethelyt. Ez a 41, 48-as kiegészítő dokumentumban található a Hamburgi Bíróság anyagában. Ez tehát a tethely. Az olasz hajó pozícióját 20 fokos torzítással tüntették fel. Viszont az olasz hajó esetében azt mondhatjuk, hogy hogyha ilyen azt mondhatjuk, hogyha valóban ezben a helyzetben lett volna, akkor a bal oldalon, tehát a halászhajó bal oldalán csapódtak volna be a lövések, a valóságban azonban a halászhajó jobb, oldaláról, jobb oldalára érkeztek a lövések. Ez is, ez is azt bizonyítja, hogy ártatlanok, ahogy ártatlanok az olasz tengerészek. Elnök, megkérhetném, hogy most már hogy fejezze be az előadását, mert 5 percet kapott, és már 7 percnél tart. Kérem, fejezze be, és utána visszaadom majd a lehetőséget, hogyha mindenki elmondta a véleményét, de biztosítom arról, hogy nagyon egyértelmű az, amit elmondott. Jó, köszönöm. A közösségi parlament 2015. júniusában egy állásfoglalást fogalmazott meg, ennek az első két pontja, az A és a B, abból indul ki, hogy az olasz tengerészek a Szent Antoni hajó halászaira lövéseket adtak le. Viszont ez nem igaz. Az indiai titkosításban előkerülő dokumentumok is ezt mutatják aztán a tanuk saját magukat hazudtalták meg, a halász hajó tulajdonos elmond valamit az első interjúban, utána pedig ezt megváltoztatja. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentet félretájékoztatták a kerelai hatóságok felelősek ezért. Az olasz hatóságok ezekkel a dokumentumokkal mentek el a hamburgi bíróságra. Tehát nagyon fontosnak tartom az, azt, hogy javítsák ki a parlamentnek ezt a, a, ezt a jogszabályt, illetve ezt a, az állásfoglalását. Szeretném, hogyha felállítanának egy szakértői bizottságot, amelyen nincsenek olaszok, akiknek az lenne a feladata, hogy pontosan mi is történt, hogyha ez a négy szakértő, amit a, ez a szakbizottság nevez neki, engem igazol, akkor az Európai Parlament állásfoglalása mindenképpen kijavítandó. Thank you very much. Köszönöm szépen, most pedig a külügyi szolgálat képviselője következik. Parancsolja. Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2012. februárja óta az Európai Unió figyelemmel kísérte a két olasz tengerész esetét, helyzetét, fenntartottuk a szoros kapcsolatot az olasz kormánya, már majdnem négy éve húzódik mindez, erre a petíció benyújtó és utalt. Az EU folytonosan azt kérte, hogy gyorsan és kielégítően egyezen meg a két fél, ez, minden, ez Olaszország és India érdeke, értéke is, de nagyon fontos, hogy a tengeri törvények, nemzetközi törvények betartásával történjen ez. Mindkét fél jelenleg egyetért abban, hogy a nemzetközi bírósághoz kerüljön az ügy. India és Olaszország is elkötelezettek, és alávetik magukat ennek a, ennek a folyamatnak. Ez a vitarendezési fórum, ahova elkerült az ügy, nem sokára dönteni fog. Nyilvános meghallgatásokat tartottak egyébként március végén. Az EU-India csúcs március 30-án került megrendezésre, ekkor ismételten elmondtuk legmagasabb szinten is az erről való véleményünket. Az EU az olasz kormány által kért gyors megoldást támogatja a két olasz tengerész ügyében. EU, Olaszország és India közös érdeke, hogy mi hamarabb pozitív megoldás szülessen. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Itt egy kicsit jobban értjük a dolgot. Kérem a kollégákat, hogy az, EU, az Európai Parlament idei januári állásfoglalását, olvassák el figyelmesen. Most a kollégák következnek, ki szeretne hozzászólni. Senki sem kért szót. Aztán hirtelen, hirtelen azt látom, hogy csak olaszok vannak itt a teremben. Vagy hát legalábbis olasz a többség. A svédek és a lengyelek jelentik a kisebbséget. Borgécia úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Olasz állampolgár vagyok, de európai állampolgár is. Nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság ennek a kérdésnek ilyen nagy fontosságot szentel. De nem csak azért, mert az Európai Parlamentben vannak olasz, polgár, olasz képviselők, hanem ez egy európai érdek. Én nem szeretnék a részletekkel foglalkozni. Ezek nagyon fontos részletek, de én nem vagyok szakértő. Számomra egyértelmű, hogy hogy milyen komolysággal és nagyfokú tudományos szakértelemmel mondta el a petíció benyújtója az esetet. Én egy más szempontot szeretnék felvenni, az európai polgárok jogairól van szó, azokra az európaiakra gondolok, akik nem az Európai Unió területén vannak. A külügyi szolgálat foglalkozik a kérdéssel, és jó lenne, hogyha ezt a szempontot nagyobb mértékben figyelembe vennék. Talán ez megvilágítaná az egész igen kényes ügyet. A polgárokat az Európai Unió csak nagyon későn és nagyon kismértékben segítette. Ez itten a probléma, kérem szépen. Minden rosszat meg lehet javítani, lehet, hogy kicsit későn, de ma azt hiszem, hogy beszédmódot kéne váltani. A petíció benyújtója nagyon jól érvelt, és hogyha megvannak ezek az olasz, ezek az indiai dokumentumok, amelyeket most már nem fed a titkosítás, akkor azt gondolom, hogy az előzetes bírói ítéletek elsietettek voltak. Meg kell vizsgálni, hogy az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat mit tett Szerintem ennél sokkal határozottabban kell majd egy hasonló esetben fölépni a jövőben. Tehát nagyobb mértékben kell segíteni. Két európai munkavállalóról van szó, amelyek, akik missziót hajtottak végre, tehát kiküldetésen voltak Indiában, nem turisták voltak, és a nemzetközi kalózkodás miatt kerültek ebbe a helyzetbe. Vannak értékeink, de ezeket az embereket mi nem védtük meg megfelelően. Elnök, köszönöm. Csáki Pál következik. Olasz barátaimnak el kell olasz barátaimnak el kell mondanom, hogy nem vagyok olasz, a magyar kisebbséghez tartozók Szlovákiában, és miután az elnök asszony... Is interpretation? No. Is it? olasz barátaimnak el kell mondanom, hogy nem vagyok olasz. A magyar kisebbséghez tartozom Szlovákiából, és miután az elnök asszony azt mondta, hogy a svédek és a lengyelek kisebbségben vannak ebben a teremben, akkor mindjárt az ő védelmükre kerülök, és megpróbálok én is állást foglalni, annál is inkább, mert az Európai Néppárt engem kért fel arra, hogy tanulmányozzam át az esetet. Azt hiszem, hogy pozitív előrelépés történt, mert az ügy kikerült az indiai hatóságok keze alól, és most a hamburgi nemzetközi bíróság előtt van. Az érvelés számomra is meggyőző volt, ugyanakkor jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a parlamenti bizottságnak nincs joga prejudikálni a hamburgi döntést. Tehát nekünk ma valószínűleg nem tudunk más csinálni, nem tudunk végleges döntést hozni, csak megvárni majd a hamburgi testület döntését, és talán arra reagálni. Tehát azt szeretném javasolni, hogy a ügyérzékenységére való tekintettel hagyjuk nyitva a petíciót, és valószínűleg ma nem tudjuk eldönteni a végleges véleményünket. Köszönöm szépen. Mr. Castaldo. Castaldo úr követ. Thank you very much. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Cseki kollégával egyetértek. Nem feladata a szakbizottságnak, hogy a hamburgi bíróság munkáját elvégezze ez nyilvánvaló, de figyelembe kell venni mindazt, amit a petíció benyújtójától hallottunk ma. Hogyha, hogyha valósnak bizonyul mindez, akkor egyértelművé válik az, hogy jogaiktól fosztolták meg ezeket a tengerészeket, mindenkinek joga van az igazságos bírósági eljáráshoz, és ezeket az olaszokat megvonták a mozgás szabadságától, illetve elvonást hajtottak végre, és aztán letart, és le is tartóztatták őket. Hogyha ez így történik, akkor, hogyha bebizonyosodik, hogy ez mindez így történt, akkor nem fogadható el az indiai hatóságok részéről, hogy így járnak el. Ne feledjük, hogy a polgári és hogy a polgári jogokról szóló nemzetközi egyezményt India is aláírta. Ebb, ilyen szempontból tényleg elfogadhatatlan az, amit az indiai hatóságok tettek. Ezt azért mondom, hogy hangsúlyozzam, hogy ebben a kontextusban a két tengerészünk nem csupán két olasz állampolgár, hanem európai polgárok is. Ezért kérem erőteljesen azt a külügyi szolgálattal, hogy védjék meg ezeket a tengerészeket. Egyébként Indiával a szabadkereskedelmi egyezményről épp most tárgyalunk, hogyha az indiai hatóságok nem átláthatóan és őszintén, részlehajtás nélkül, politikai felhasználás nélkül járnak el. Tudjuk, hogy politikai okokból is, politikai okokból is kihasználták, tehát kampányolási célokból is kihasználták ezt az ügyet. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor kérem, hogy intézkedjen a külügyi szolgálat. Természetesen meg kell várni a hamburgi bíróság döntését. De mondom, nagyon fontos az, hogy felelősségre vonjuk a bűnösöket, ne felejtjük el, csomagban kell adni a dolgokat, tehát elképzelhető az is, hogy nem hosszabbítjuk meg a szabadkereskedelmi egyezményt. Nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy felelősségre vonjuk azokat, akik elkövették a hibákat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Kocolino úr. Csak nagyon röviden. Nagyon nagy hatással volt rám ez a dokumentáció, amit itt bemutattak. Különféle információhoz juthat az ember erről, a, erről a, az esetről. Az újságból is juthatunk információhoz, de nagyon lassan jutunk, nagyon lassan teljesedik csak ki a kép, és ez nagyon sokat segített ez a mai prezentáció. Folyik a bírósági eljárás, nemzetközi bíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezt meg kell várnunk, hogy megszülessen az eredmény, az ítélet. Nagyon fontos lenne, hogyha visszaadnák az olasz tengerészek szabadságát. A mozgás szabadsága alapvető kérdés, függetlenül attól, hogy most milyen döntés születik ebben a kérdésben, milyen vádak voltak, vagy hogy hogy történik az ítélkezés az indiai, törv, az indiai bíróságokon. Nos, nagyon fontos, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, ne zárjuk le a vitát, térjünk erre vissza adott időben. időben. Mi Peti Szakbizottság vagyunk, megkaptuk ezt a dokumentumot, miért is ne fordulhatnánk az indiai parlamenti képviselő kollégáinkhoz? Például az elnök asszony kezdeményezésére. Szerintem politikai szempontból nagyon fontos lenne ez, függetlenül attól, hogy a hamburgi bíróság előtt van ez ügy, szerintem gondolkodjunk el ezen, és kérjük fel arra az indiai kollégákat, hogy velünk együtt gondolkodjanak. Esetleg eljuthathatjuk ők, nekik ezt a dokumentációt, amit kaptunk, és ami szerintem nagyon meggyőző, és ami szerintem egyértelműen bizonyítja, hogy ártatlan ez a két olasz fiú. Ez lenne a javaslatom. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadnám a szót Teddy Stefano úrnak és kérem, hogy maximum két percben foglalja össze az ügyet. Così. Így jó lesz? Köszönöm a figyelmet, megköszönöm az észrevételeket, a következtetéseket, amire jutottak. Örülök annak, hogy ismét figyelemmel fordulnak az ügy felé. Én szakértő vagyok, és általában bírósági szakértőként tevékenykedem, hangsúlyoznám, hogy az események utáni második naptól az indiaiak pontosan tudták, hogy az olasz tengerészek ártatlanok, mert nem az olasz tengerészek fegyverein keresztül jut, lőtték ki azokat a lövedékeket, amelyektől életüket vesztették az indiai halászok. A védelem, az olasz a tengerészek védelme, a mindig is el, ez emellett állt ki, többször is kérték az olasz, kért az olasz védelem, hogy jussanak hozzá az indiai dokumentumokhoz, ezt mindig megtagadták tőlük. Aztán, amikor ezek végre nyilvánossá váltak, elolvasták ezeket a dokumentumokat az olasz szakértők, egyébként nagyon technikai ez a, jellegű ez, a, ez az anyag. Ettől a pillanattól kezdve egyértelmű volt az, amit én is elmondtam, arra kérném ezt a parlamenti szakbizottságot, hogy ezeket a dokumentumokat önök is szerezzék meg. Nem kérem azt önöktől, hogy nekem higgyenek. A hamburgi bíróságon elérhetőek ezek a dokumentumok. Minden dokumentum nyilvános. néhány kivétel van olyan titkosításra, de ebben az esetben erről nincs szó, kérem tehát, hogy férjenek hozzá ezekhez, valamilyen módon kérjék el, szerezzék meg ezeket a dokumentumokat, olvassák el, és akár az indiai képviselőkön keresztül beszéljék meg ezeket a dolgokat, és tényekről beszéljenek, ne a indiai propagandáról beszéljenek, ami négy éven keresztül tartott. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. Most pedig megpróbálom összefoglalni az ügyet. Mi a helyzet, mi forog kockán? Két európai állampolgáról van szó, akiket egy harmadik országban fogva tartanak ha jól tudom, fiatalok, erről nincsenek híreim, vannak családjaik, talán gyerekeik, európaiakról van szó. És az önfele, mi feladatunk, hogy megvédjük őket, a jelenlegi mm, védelmet biztosítsunk nekik, és a jövőjükről is gondoskodjunk. Ha jól tudom, folyik a tárgyalás Hamburgban, ebben nem tudunk beavatkozni. Viszont mit tehetünk? Megnézzük az állásfoglalást, én magam ezt megtettem és fordulhatunk az egyik delegációhoz, az EU-India delegációhoz, és teljes mértékben tájékoztathatjuk őket erről az esetről. Emellett az indiai hatóságokhoz is fordulhatunk, az indiai EU állandó képviselethez, itt Brüsszelben, levelet írhatunk nekik, és kérhetjük az ügy megvizsgálását, és ezzel ezt tehetjük a szakbizottság részéről. Tudjuk, hogy a választott bírósági eljárás folyik, és közben megpróbálhatunk, megpróbáljuk tisztázni a helyzetet ezzel a két európai állampolgárral kapcsolatban, akiket Indiában elfogtak. Nos, nincsen konkrét javaslat a kollégák részéről, úgyhogy próbálok kreatív lenni, és javasolni ezeket az eh, javaslatokat, javasolni ezeket a megoldásokat. Látom, hogy a kollégák bólogatnak, úgyhogy úgy veszem, hogy egyet értenek. Eh, kedves Di Stefano úr, azt remélem, hogy érdemes volt ide utazni a Brüsszelbe. Remélem, hogy úgy érzi, hogy eh, meghallgattuk, eh, figyelemmel fordultunk az ügye iránt, és eh, a lehető legjobbakat reméljük ezen két fiatal európai állampolgár érdekében, és a családjuknak kérjük, hogy adjak át az üzenetet, hogy gondolunk rájuk és foglalkozunk az ügyjel. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá a következő ügyre. 0273-as és a 1177-es, ezek is olasz petíciók. Először is megadom a szót a petíciót benyújtónak, Giacomo Giussának aki a helyszínen itt van. Tessék, megadom az ott, 5 perc. Eh, ringrazio tutti i presenti per l'opportunità che mi... Köszönöm szépen a jelenlévőknek, hogy lehetőséget számítottak számomra. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy eh, milyen sok panasz érkezett a római vagy a Láció régiója környékében lévő malagrottai eh, hulladék égetővel kapcsolatban. Valójában Mária Grazia Canuti nyújtotta be ezt a petíciót, de egészségügyi problémák miatt ö, ugye már korábban volt itt, de egészségügyi problémák annyira súlyos volt, akkor sajnos életét veszítette, elhalálozott. Milyen gondok, környezetvédelmi gondok vannak? Például um, a hulladék lerakó környékén csurgalékvizeket lehet tapasztalni áradások vagy akár eső után is. Például 2014-ben januárban volt egy áradás, és ugye árvíz, és akkor a csurgalék víz eléggé nyilvánvaló volt Malagrotta környékén. Még üzemanyagok is kiöntöttek, ott van egy üzemanyag lerakó is. Nos, az olasz hatóságok már korábban megalapították, hogy a különböző vízelteresztő rétegek szennyezve vannak a hulladéklerakó környékén. És csak később állapították meg, hogy ki felelős ezért. Az ügyészség jelenleg nyomoz környezeti katasztrófa témájában. Még nincs vége ennek az ügynek és a hulladék lerakó esetében még nem történt meg a hulladék lerakó tevékenységének lezárása utáni munkák teljes összessége, tehát ez még folyik. A polgárok már a hulladék díjjal megfizették ezeket a költségeket, ezt a közigazgatás is tudja. A visszaállítási eh, tervben azt kérik, azt kéri a szolgáltató, tehát a cég, hogy bio üzemanyag, vagy bio hulladékokat továbbra is le lehessen rakni ezen a területen, de hát ez nyilván csak kozmetikázása annak, hogy továbbra is szeretnék folytatni a tevékenységet. Tehát eső után a perkolátum, a csurkalékvíz mindig megjelenik a területen, és ez a folyókon is érezhető. a római polgárok hihetetlenül nagy mértékű hulladékdíjat fizetnek, ez az ítéletben is benne van, illetve ez, erről így gondolkodik, a lépekén gondolkodik a környezetvédelmi miniszter is. Rossz volt, tehát a hulladékdíj politika Rómában, náció régióban. Többet fizettek, mint amennyit kellett volna. Arról van szó, hogy a közigazgatás, az illetékes ellenőrző hatóságok egymásnak, egymásra mutogatnak, hogy ki is a felelős, de ez nem csak a malagrottai hulladék lerakóra vonatkozik, hanem általában Oroszországban az összes hulladék lerakóra. Általában magáncégek magáncégek tulajdonában állnak ezek a hulladéklerakók, és ők nem végzik el az összes kötele, nem végzik el a kötelezettségüket, a kötelességüket, aztán nem állítják helyre a területet. Fontos az is, hogy ne közpénzekkel ne közpénzeket fordítsanak a terület helyreállítására, hanem az adott magáncég fizesse ezt meg. Az alapelv az, hogy a szennyező fizet, ez a közösségi politika egyik alapja, környezetvédelmi politika egyik alapja, ezt Olaszországban nem tartják tiszteletben. Ez így van Malagrotta esetében is. Sajnos nem tudunk eljutni a malagrottai helyszínre, mert nem engedélyezik nekünk. amikor, amikor egy adott hulladék lerakó már a élete végén jár, akkor igenis hozzá kell, hogy férjünk a különböző adatokhoz. Fontosnak tartjuk tehát, hogy átlátható legyen ez az egész folyamat, hogy hozzáférhessünk a különböző dokumentumokhoz. Még egy probléma az, hogy különböző eltiltásokat fogalmaztak meg a magáncégre vonatkozóan. Arról van szó, hogy a malagrottai hulladék égető a jövőben üzembe helyezhető-e vagy sem, ez soha nem működött. Ezzel kapcsolatban egyáltalán nem volt átlátható, hogy pontosan hogy is zajlik az eljárás, a polgárokat nem tájékoztatták, a polgárokat nem vonták be a döntéshozatalba. Ez is gond. többi lációval kapcsolatos petícióra vonatkozó dokumentációt is odaadtam önöknek az anyagban. Több esetben folyik még a bírósági eljárás, de még ítélet nem született. Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer. Köszönöm a figyelmet. Thank you very Köszönöm szépen Dudusza úrnak. Most pedig megadom a szót a bizottságnak, hogy tisztázza a helyzetet, amennyire ez lehetséges. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy elmondhatom a bíró, bizottság véleményét. A Láció régiójában lévő égetők vagy hulladék lerakók helyzetéről. A bizottság nagy figyelemmel kíséri ezt a kérdést az olasz hatóságokkal. 2015 márciusában találkoztunk, erről a parlamentet is tájékoztattuk. A találkozás során az olasz hatóságok ígéretet tettek arra, hogy folytonosan tájékoztatják majd a bizottságot a témában született döntésekről. Tehát csak olyan hulladékokat lehet elhelyezni ezeken a helyeken, amelyeket korábban kezeltek. Az olasz hatóságok ígéretet tettek arra, hogy az ezzel kapcsolatos találkozók jegyzőkönyvét eljuttatják hozzánk. Ez történt aztán később 2015-ben és 2016 februárjában is. Ezeket a frissítő dokumentumokat frissítő dokumentumokon dolgozunk most. Célunk, hogy a bíróság ítéletét helyesen végrehajtsa az olasz hatóság. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt az információt kaptam, hogy itt van közöttünk Rémo Tavernári az olasz állandó képviselettől, és kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Igen. Köszönöm szépen. Röviden elmondanám, hogy milyen új fejlemények vannak. Köszönöm a petíciós szakbizottságnak, hogy meghívtak. Csatlakozom ahhoz, amit a bizottsági kolléga elmondott. Az olasz hatóságok ígéretet tettek egy 2015 márciusi ülésen bizonyos dolgokra. Mi, mint állandó képviselet, figyelemmel kísérjük a dolgot, és a legújabb dokumentum anyaggal kapcsolatban azt mondhatom el, hogy az elkövetkezendő hetekben, vagy az elkövetkező napokban egy újabb anyagot kapnak majd a bizottságnál. Ami a februári, tehát az előző anyagot illeti, a hulladék lerakási engedélyek esetében az eljárás gyakorlatilag lezárult. 2005 2015 őszén a Lációi, a Lációi regionális önkormányzat gyakorlatilag már ezt megtette, és februárban már csak az marad hátra, hogy egy típusú engedélyt megadjanak az olasz hatóságok, ez megtörtént. A következő dokumentum csomagban ezt az utolsó ezt az utolsó erre az utolsó hulladék lerakóra a vonatkozó anyagot találják majd meg. Az olasz hatóságokat kötelezik arra, hogy az Európai, hogy az Európai Unió bíróságának ítéletét hajtsák végre. Ez azt jelenti, hogy hozzanak létre Láció környékén, Láció régiójában egy integrált hulladékkezelő hatóságot, ez a munka elindult. A városi hulladékkezelésre vonatkozó kapacitás megfelelőnek mondható. ...2016. februárjában Láció régió egy mechanikus biológiai hulladékkezelőt hozott létre, és reméljük, hogy ezzel a következő dokumentációs anyaggal segítjük ennek az ügynek a megoldását, illetve ennek a biológiai mechanikus hulladékkezelőnek a felállításával is. Kérdés, hogy a jövőben mikor fognak felügyeleti, felügyeletet vagy ellenőrzéseket végrehajtani a hulladék lerakókon. Reméljük, hogy a, ezen, reméljük, hogy ezen ellenőrzések majd arra jutnak, hogy Olaszország, az olasz hatóságok betartották az ítéletben foglaltakat. Köszönöm. And... Köszönöm szépen. Most pedig kezdjük meg az eszmecserét a kollégákkal. Először Koszulino úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, még egy kis kiegészítés. A petíció benyújtója az Blocco Italia jogszabályra utalt, miszerint a malagrottai hulladék lerakót, illetve hulladék égetőt aktiválni lehet. Ez egy nagyon-nagyon friss hír, ezekben az órákban érkezett, életet élünk, folytonosan változó világban kell reagálni a reakciókra, vagy reagálni a hírekre. Ma reggeli hí hír, ellenőrizni kell, hogy újra lehet-e aktiválni ezt a hulladékégetőt. Viszont ugye az előző ítélet az volt, hogy nem lehet ezt újra aktiválni. Ez azt jelenti, hogy a petíció benyújtói megnyugodhatnak, nem lehet újraindítani ezt a hulladékégetőt. A régió erről meggyőződött, tehát a hulladékégetőt nem fogják újra üzembe helyezni. Legalább részben megoldódott ez a probléma, a helyi hatóságok ezt elintézték. Péter? Egy költő idézettel kezdeném, az üzenetet hallom, csak a hit hiányzik hozzá. Úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, de gyakran megértük már más petíciók esetében, hogy a valóságban mégsem úgy jöttek a dolgok, ahogy ezt megígérték, vagy ahogy ezt tervezték. Az én javaslatom tehát a következő. Hogyha minden így lesz, ahogy itt most mondták, akkor az nagyon jó lesz, de hát nem vagyok benne biztos, hogyha nyitva lehetne hagyni a petíciót, és a petíciót benyújtóktól megkapni az igazolást erre, a megerősítést erre, hogy minden úgy van, ahogy ígérték, akkor az jó lenne. Vagy vagy lezárjuk, és azt mondjuk a petíciót benyújtanak, hogyha mégsem úgy lesz, akkor majd újra forduljon hozzánk. De hányszor volt már olyan, hogy megünnepeltük a sikerünket, és aztán néhány héttel később ne kellett állapítanunk, hogy hát mégsem úgy valósultak meg a dolgok, mint ahogy ezt itt bejelentették. És akkor a petíciót benyújtók nagyon nagyon-nagyon csalódottak. Nem tudom, kollega vagy a titkárság tud-e segíteni? Száz százalék biztos? Tuti, hogy ez így fog megvalósulni? Akkor lezárhatjuk. Mi a kockázata ennek? Más nem kért hozzászólási lehetőséget, mondja az elnök. Nagyon érdekes a néppárt és a szocialisták közötti eszmecsere e, érdemi kérdésekben, de most visszadom a szót a petíciót benyújtónak, aki záró megjegyzéseit mondja, maximum két percben tessék. Eh, purtroppo siamo sotto elezioni in Italia, quindi... Választási kampányban, kampány folyik folytonosan Olaszországban. A ma reggeli messaggeron olvashattuk ezeket a híreket, amiről a, amiről a képviselő úr beszélt, de vannak nyilván más források is. 2016 márciusi híreket is hallottunk, ezek relatív friss hírek, Róma városától, Lációtól. Láció pontosan tudta, tudatában vannak annak, hogy milyen hírek vannak, de nem nagyon reagál. Szeretnénk, hogyha a helyzet megvál, megváltozna, a korábbi monopól helyzet nem, fenntart, nem volt fenntartható, sokszor a hulladék égetőket áthelyezik a régió más helyszíneire. Én fontosnak tartom azt, hogy minden egyes hírtnek a dokumentációja után nézzünk, Sajnos a minisztérium munkája nem átlátható, a, a egyéb hatóságok munkája nem átlátható. Az ember fölébred egy nap, és pont az ellenkezőjét mondja annak, mint az előző nap. Ez ezerszer megismétlődik, akadályoznak minket, de sajnos a problémát még mindig nem oldottuk meg. Szeretném, hogyha Európa Olaszország körmére nézne, mert eh, hulladék kérdésben nagyon komoly érdekekről van szó, a polgárok érdekeiről is, de mindez átgyűrűzik a politikába, illetve a közigazgatásba is. Nap mint nap foglalkozni kell ezzel a problémával. Kérjük, hogy az Európai Unió a jövőben is aktívan foglalkozzon ezzel a petícióval, tartsa tehát nyitva, és tartsa fel magának a lehetőséget, hogy közbeavatkozhasson. Köszönöm. Thank you very much. We... Köszönöm szépen, és akkor most lezárjuk az ügyet. A következőt javaslom, legalábbis következtetést vonunk le. Nos, először is nem gyakran fordul ez elő, és emiatt szeretnék még egyszer kiemelni, hogy az olasz állandó képviselet itt volt, ez nem gyakran fordul elő, úgyhogy ez nagyon jó. E, azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót, de küldjünk egy levelet az olasz hatóságoknak, és kérjük meg a petíció benyújtót, hogy e, hát az Európai Bizottsággal együtt tartsa szemmel ezt a petíciót, ennek az alakulását, és hogyha úgy gondolják, hogy jó az eredmény, és már majdnem sikerült megoldani az ügyet, akkor küldjenek nekünk egy levelet, és tájékoztassanak arról, hogy minden rendben van, és hogyha megkapjuk ezt a levelet a petíciót benyújtóktól, illetve az állandó képviselettől, akkor lezárjuk a petíciót. Addig nyitva marad a petíció. Jó? Rendben? Oké. Okay. Jó, akkor így lesz. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide. Kellemes hazautat és biztonságos hazatérést kívánunk. Biztos vagyok benne, hogy Olaszországban melegebben süt a nap, mint Brüsszelben mostanában. Köszönöm szépen, hogy eljött, és eh, köszönjük, hogy figyelemmel kíséri az elkövetkezendő napokban is ezt a témát. 25-ös téma. Ez a 18-18-as, illetve 18-19-es um, petíció. Matthew Csántár nyújtotta be mindkettőt, Máltai um, petíció. A Máltai engedély írre való kicserélésének nehézségei. És most megadom a szót nem Csántár úrnak, aki nincs itt, de videó üzenetet küldött nekünk amit most bemutatnak nekünk. Kedves petíciós bizottsági tagok, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom az ügyemet. 18-18-as 2014-est és a 18-19-2014-est. Ez a napi renden 23-as pontként szerepel, mondja a hozzászóló. Európának meg kell vizsgálnia, hogy mi az, ami a tagállamokat közelebb viszi egymáshoz, és mitől jön létre a globális Európa. Túl sok olyan eset van, amelyben Európa évekig dolgozik keret jogszabályokon, amelyeket aztán a helyi döntések ellehetetlenítenek és ezzel eltérítik az eredeti célt, a jobb Európa létrehozását. A 2006 per 26 per EK eh, eh, jogszabályról van szó. Ez a kettes, ennek a kettes cikke a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szól. Ennek az irányelvnek a lényege nem egyszerűen az, hogy a tagállamok között utazunk, akkor használhatjuk a jogosítványunkat, hogy abban a másik országban is eh, vezethessünk, hanem ennél tovább megy. Hogyha ez lenne az eset, akkor önök nyilván nem nem fordítottak volna ennyi energiát erre az irányelvre. Önök is utaznak, tudják, hogy bárhol használhatják a vezetői engedélyüket szinte mindenütt. Nagyon sok keret jogszabály van, ami lehetővé teszi az országok, akár nem európai országokban is a vezetői engedélyek elismerését. Az európai irányelv azért jött létre, hogy a, hogy a, a származási országok szerinti vezetői engedély megfelel a tartózkodási ország vezetői engedélynek, tehát egyenlő értékű. Az irányelv azt mondja ki, hogy az vezetői engedélyt megtarthatják a személyek annak lejártáig, és pontosan, és akkor kell kicserélni a tartózkodás szerinti ország vezetői engedélyére. Az én vezetői engedélyem 2020-ig érvényes lenne, hogyha ezt kölcsönösen ismerik, akkor miért kell ezt helyettesíteni? De a biztosító társaságok Írországban diszkriminálják diszkriminálnak mindenkit, akinek nem ír vagy Egyesült Királysági jogosítványa van. Hogyha az európai irányelv azt mondja ki, hogy minden vezetői engedély egyenlő, akkor hogy lehet különbséget tenni? Én tudom, hogy a biztosítóknak értékelni kell a kockázatokat, de ezt a vezető előtörténetével kellene indokolniuk, és nem azzal, hogy milyen vezetői engedéllyel rendelkezik. Az Európai Bizottság által meghatározott keretek terén, szerint is Hell úr az Európai Bizottság részéről 2014. december 22-én a következő választ adta. Biztosító társa, társaságok elvben önállóan használja a, a, határozzák meg a biztosítási díjakat, e, és különbséget tehetnek a vezetők között, hogy ezek objektív kritériumokon alapulnak. E, azonban, ami a e, a büntetési rendszereket illeti, ezek külön különböznek a tagállamok között. A jó vezetői engedélyekről szóló irányelv tartalmazza azt az elvet is, amely a kölcsönös elismerésről szól a kettes cikkében bármiféle eh, prémiumok eh, szerinti eh, prémiumokban megvalósuló diszkrimináció amiatt, mert más tagállam vezetői engedélyvel rendelkezik valaki, ellent mondaná ennek az elvnek pedig pontosan ez történik még most is. Hogyha fölhívnak egy ír biztosító társaságot, vagy megnézik a weboldalát, látni fogják, hogyha nem ír, vagy Egyesült Királysági vezető engedélye rendelkeznek, akkor magasabbak lesznek a a biztosítási díjak de nem magyarázzák meg, akkor, hogy miért. Azt mondják egyszerűen csak, hogy azért magasabb a biztosítási díj, mert nem ír vagy Egyesült Királysági vezetői engedélyük van. Amint valaki írre cseréli a vezetői engedélyét, csökken a biztosítási díj. Pedig semmi nem történt, ugyanúgy vezet valaki a korábbi büntetőpontjai ugyanazok, ugyanaz a története, egyszerűen csak más a vezetői engedélye, éppen ebben az esetben ír. Most akik más tagállamokból Írországba ö, költöznek, és nem ismerik, nem tudják ezt az irányelvet, ennek az rendelkezéseit nem ismerik, most az, ezzel arra kényszerítik ö, ezeket a személyeket az írhatóságok, hogy cseréljék be a vezetői engedélyüket, holott el kellene e, ismerniük az eredeti vezetői engedélyt is. Ez nem kockázati kérdés. Biztos vagyok benne, hogy az ír rendszer nyilván nyilvántartásba tudja venni azokat is, akik ír vezetői engedéllyel utaznak és baleseteket okoznak. Nos, tehát az Európai Uniós policy megkerüléséről van szó. Az Európai Bizottság mit tenne, hogyha Málta nem máltaiakkal szemben magasabb díjakat határozna meg, hogy ilyen esetben ez érvényes érv lenne. Nos, az én vezetői engedélyem cseréje, amelyre sor került, ez mennyi, milyen hatással volt rám? Nem kellett, eredetileg nem kellett cserélnem a vezetői engedélyemet, mert az európai jog szerint ezt el kell ismerni. Nagyra értékelném, hogyha az Európai Bizottság nagyobb komolysággal fordulna 18-18-as ügy felé. Nyilván eh, senki eh, nem értékelni azt a helyzetet, hogyha valaki csak három hónapig tudna eh, vezetni, mert mert nem cserélte ki a vezetői engedélyét. Mi a helyzet a kölcsönzött autókkal? Mi van akkor, hogyha a csere túl sokáig tart, nem tudtam emiatt autót bérelni? és felesleges költségekbe vertem magam. Biztos vagyok benne, hogy az ír közlekedési minisztérium világos, egyetemen inkompetens, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de az Európai Bizottságnak jobb keretet kellene létrehoznia ezen cserével kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Kérdezt, azon gondolkodtam, hogy meddig tart ez a üzenet. Köszönöm szépen a petíciót benyújtónak, aki nagyon pedagógiai, nagy pedagógiai készségről tett tanúbizonyságot, és bemutatta az ügyet. Most Lács úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről, és Liszi úrnak. Köszönöm szépen! A 18-18 per 2014-esről szeretnék beszélni, és aztán majd a kollégám beszél a biztosítási kérdésekről. Ami a vezetői engedélyek cserét illeti, a vezetői engedély irányelv pontosan arról szól, hogy minden érvényes európai vezetői engedélyt kölcsönösen el kell ismerni, ismerni, és ezeket elvileg nem kell becserélni addig, amíg ezek érvényesek. A polgárokat nem szabad azért diszkriminálni, mert más tagállami vezetői engedéllyel rendelkeznek. Emellett biztosítani kell azt is, hogy az Európai Unióban szabadon mozoghassanak persze, előfordul az, hogy becserélik az vezetői engedélyeket, és az Európai Jogszabályalkotó úgy döntött, hogy a tagállamok kompetenciája erre megfelelő eljárásokat bevezetni. Az Európai Bizottságnak nincs mandátuma a bevatkozásra a nemzetközi becserélési gyakorlatokba. Az Európai Bizottság azonban a tagállamokkal továbbra is együttműködik annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljék a vezetői engedélyek becserélésével kapcsolatban, és a tagállamokat arra ösztönzik, hogy hatékony eljárásokat vezessenek be. A vezetői engedély bizottság foglalkozik ezzel. Azt javasoltuk, hogy a tagállamok olyan eljárásokat vezessenek be, amely nem teszi szükségesé azt, hogy a vezetői engedélyt becserélők ne vezessenek a becserélés ideje alatt. Az az Európai Bizottság újra felvetette ezt a témát a tagállamokkal, az Európai Bizottság az Európai Vezetői engedélyhálózatot is működteti, gyorsan ki lehet cserélni a vezetőengedélyekre vonatkozó információkat a hatóságok között, és a hatékony vezetőengedély becserélésre kerülhet sor. Az Európai Bizottság nyilván együttműködik a tagállamokkal, annak biztosítanó, hogy ez, biztosítandó, hogy az európai vezetőengedélyek becserélése hatékony legyen, és megfeleljen a jelenlegi jogszabályoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami a biztosítást illeti, ehhez szeretnék kiegészítőként elmondani, amit eh, Csenta úr is elmondta. A biztosító eh, díjakat szab meg, nincsen ár szabályozás ezzel kapcsolatban az Európai Unióban, ez tagállami szinten valósul meg. Eh, a biztosítók a biztosított vagy biztosítandó személy kockázati profilját létrehozzák, és különböző kritériumokat határoznak meg, ők maguk döntik el, hogy milyen kritériumokat. Hogy a vezetői engedély eredete ez kockázati faktor e vagy nem, ebben a konkrét esetben világos, a petícióból világosan kiderült, hogy a máltai vezetői engedély nem képezte tárgyát az ír pontrendszernek, bónusz-málusz pontrendszernek. Elvileg gondolhatnánk azt, hogyha valaki nem része a bónusz, tehát hogyha valamelyik ország nem része a bónusz málusz rendszernek, és ebből az országból van valakinek vezetői engedélye, akkor esetleg magasabb kockázatot jelenthet ez, mert a nem létező bónusz málusz rendszer nem ösztönzi őt a balesetmentesebb vezetésre, úgyhogy akár ezt az érvelést eh, tudom elképzelni ebben az ügyben. Köszönöm, az olasz bizottság ezzel távozott. Most úgy tűnik, hogy egy kis máltai uh máltai hátterű kollégák vannak itt. Robertának adom meg a szót. Köszönöm szépen, Cecilia, megnéztem ezt a petíciót, és minden eh, Csántár úr által benyújtott petíciót. Na most, amit hallottuk az Európai Bizottság képviselőitől, és ami az írásos válaszban is olvasható volt, megnéztem a azt a választ, amely az Európai Bizottság által létrehozott európai vezetői engedélyhálózatról szól, a tagállamok közötti információ cserére Málta és Írország összekapcsolódik ebben a hálózatban, de ahogy láttuk ebben az esetben, ez nem igazán változtatott a helyzet, helyzeten. Csantar úr 12 hétig várt, nem tudott vezetni, míg a vezetői engedélyét becserélték, és azt hiszem, hogy megállapodhatunk abban, hogy egyetetetünk abban, hogy hát itt van mit javítani a helyzeten. Mert azt gondolom, hogy az Európai Bizottság következetesen, már szerint mm, nem lehet további lépéseket tenni, ezzel nem tudok egyetérteni. Azt gondolom, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje tagállamokat, ez mindenképpen megvizsgálandó téma ugyanúgy, mint ennek a hálózatnak a működésének a javítása. Ugyanis van oka annak, hogy az európai polgárok miért nyújtanak be petíciókat az Európai Parlamentnek, és nem mondhatjuk mindig azt, hogy azért, mert nincs Európai Uniós kompetencia konkrét ügyben, nem, nincs mit tenni például a belügyi, a, a belső piaci szakbizottságban is dolgozom, és ott ilyen témákról gyakran beszélünk. Elnök asszony, én azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és hogyha visszatérünk ősszel a belső piaci meghallgatásra a Peti szervezésében, akkor visszatérhetünk erre a témára is. Ez a témát, ezt a, ezt a kérdést nyilván nem csak Csántár úr tapasztalta, hanem nyilván mások is Európában. Elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. A két petícióra együtt reagálok. Ez a két petíció egy kicsit ellentmond egymásnak. Egyrészt értékeljük a vezetői engedélyek kölcsönös elismerését, az a tény, hogy a, a biztosító társaságok magasabb díjat szabnak meg, és a biztosítás nem választás kérdése. Itt felmerül egy diszkriminatív jelleg. Elvileg, hogyha valaki Mm, szeretne egyenlő elbírálás alá kerülni biztosított társaságok által egy adott országban, akkor be kell cserélnie a vezetői engedélyét, akkor viszont nem vezethet egy darabig. Megértem az üzleti ágazat által megfogalmazott érvelést. Én tudom, hogy a biztosított társaságoknak a saját biztosítási díjszabásukat maguknak kell kialakítani. Úgy gondolom, hogy ezen tagállam állampolgára mégis diszkriminációt szenvedett el. Azt gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartani, nem csak Csantár úr miatt, aki hónapokig kapcsolatban állt, a kapcsolatban állt a munkatársaimmal, és bátorítottam arra, hogy jöjjön ide ma, e, és, e, de vannak nagyon sokan mások, akik nem e, vitték el addig az ügyet, mint Csántar úr, nem nyitottak be petíciót, és az ő érdekükben is nyitva kell tartani ezt a kérdést. Ezzel kapcsolatban tenni kell valamit, úgyhogy én azt támogatom, hogy maradjon nyitva ez az ügy. Köszönöm, mondja az elnök, akkor zárjuk le, mondjuk azt, hogy a petíciót nyitva tartjuk. Ja, P Péter jár, tessék, megadom a szót. Csak ki szeretném e, egészíteni. A kolléganők kiválóan összefoglalták a témát, tartsuk nyitva, de azért még lenne szükség néhány információra. A biztosítási társaságok miért e, e, szabnak meg magasabb díjat? Van-e ezzel kapcsolatban egy feltételezés? Hogyha ez diszkriminatív, akkor ezzel európai jogszabályok ellen vétenek. Egy egyszerű nem tudunk itt egyszerű érvekkel előre jutni, hogyha kockázat alapú ez a különbségtétel, akkor rendben van, de az a vélelmem, hogy nem kockázat alapú. További információkra van szükség. A petíciót benyújtók, az biztosítókhoz utalják, a biztosító pedig azt mondja, hogy ez az én ügyem, saját hatáskörben dönthetek csak azért, mert valaki nem ír, és nem ír a, a vezetői engedélye, azért nem szabad, hogy többet fizessen. Nem teljesen érvényes azonban a bónusz-málusz pontokkal kapcsolatos érv. Hogyha én például nem Németországban vezettek, lehet, hogy nem kapok pontot, de többet fizetek, hogyha balesetet okozok, vagy szabálytalanságot. Tehát összességében kérdés így alakul. Tehát nem lehet csak a pontrendszerre, bónusz-málusz rendszerre hivatkozni, mert ezen kívül is sokba kerülhet a szabálytalanság. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy máltai állampolgárról van szó, aki Nagy-Britanniában él. 44%-kal több biztosító, biztosítást fizet Mit tehetnénk? Nyilván, ahogy a kollégák is mondták, nyitva tartjuk ezt a petíciót, küldünk egy levelet az ír állandó képviseletnek, további információt kérünk tőlük. Nyilván szabadpiacról van szó, a biztosító társaságok maguk dönthetik el, az árakat maguk határozhatják meg, mégis diszkriminatív elemet tartalmaz ez az ár politika egy európai polgára szemben, és Mindez akadályozza az a szabad áramlás, munkavállalók szabad áramlásának koncepcióját. Miután megkaptuk az ír hatóságoktól a választ, ezt az információt tovább küldhetjük a petíciót benyújtónak, és aztán lezárhatjuk a petíciót. Az alapján, amit az Európai Bizottság mondott, a bizottság nem látja úgy, hogy lépéseket kellene tenniük, mi viszont úgy látjuk, és ezért javaslom azt, amit javasoltam. Jó, akkor 26. 26-os pont következik. Csantár úr nem csak egy autót vezet, de időnként repülőre is ül, és időnként magával viszi a kutyáját. Tehát ismét videón látjuk a petíció benyújtóját, remélem, hogy ez most rövidebb lesz. Nézzük meg a kis videót. Tisztelt Peti Szakbizottsági tagok, a 2032 2014-es petícióban a Lufthansa ellen emelek szót, akik nem engedték, hogy magammal vigyem a kutyámat a repülőre. Azt elutasították a panaszomat, már pedig azért is, mert itt az Európai Unió egyik alapelve sérül, mégpedig a szabad mozgás elve. Hogy magyarázzam el a helyzetemet, hogy pontosan megértsék azt, milyen problémával szembesülök. Van egy kis, nagyon pici kutyám, amely minden paraméter alapján utazhat Európában az utas térben, kivéve Írországba. Amikor három éve Írországba költöztem Máltáról, akkor magukkal vittük a kiskutyát, nagyon élvezte a kutya az autós utazást, de ellentétben más máltaiakkal, akik más tagállamokban élnek, mi elég könnyen utazhattunk el Máltáról Írországba. Viszont amikor, Íror, amikor Írországból repültünk, akkor megengedték, hogy velünk jöjjenek, hogyha visszafelé viszont nem. Ez nevetségesnek tűnt. Amikor felhívtam a Lufthansa-t, akkor azt mondom, hogy azt mondtam, hogy Írország az Egyesült Királyság része. Ők azt, eh, hogy eh, kaptam egy eh, választ augusztusban, és azt a, a válaszban az állt, hogy végül is a légitársaság szabja meg, hogy megengedi-e, hogy kisházi állatokat magukkal vigyenek az utasok a repülőre. Nos, a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy elutazunk Máltára, két hónapot terveztünk ott tölteni, ezért nyilván miután családtag a kutya, őt is magunkkal akartunk vinni. A Lufthansa-val mentünk Frankfurton keresztül Máltára, vittük magunkkal a kutyát, aki mind a két úton ott ült az ölemben a repülőn. A repülő térre is beengedték, amikor bizonyítottuk az oltási bizonyítványra, hogy be van oltva. Máltán eltöltöttük a két hónapot, és júliusban akartunk visszatérni Dublinba. Miután Ezt azonban nem tettük meg, mert frankfurti Dublini járaton nem engedték, hogy velünk jöjjön a kutya a repülőre. Ezért végül is az Air Maltával kellett repülnünk Párizsba, ott kellett egy kocsit bérelnünk, és onnan egy hatórás úttal eljutottunk a kikötőbe, és egy 14 órás kom úton jutottunk el az írpartokhoz, és aztán onnan Dublinba. Hát nem tudják kézelni, hogy milyen fáradtságos úton értünk el végül is a kutyánkkal a célhelyre. A megfelelő körülményeket kell biztosítani, amit természetesen a légitársaságok is tudnak persze azt nem engednénk, hogy a kargóval együtt szállítsák a kutyát, erre is kellő lehetőséget adjanak a légitársaságok. Azt hiszem, hogy ez a kérdés teljesen világos, sokkal egyértelmű, mint mondjuk a klónozás kérdése, és sokkal relevánsabb, hiszen az, hogy a család egy kis kedvenc házi állatával együtt utazzon, ez alapvető jog, és ezt a szabad mozgásjogát erősíteni kell az Unióban. A mezőgazdasági minisztérium nem adott ki ellen véleményt, ezt a Lufthansa-nak meg kellett volna engedni ezt, hogy velünk utazzon a kutya. Hasonlít ez az ügy a mobil roaming ügyhez, amikor a fogyasztók érdekét kell nézni, és nem lehet megengedni a e, túlzott e, díjakat. Ezért az Európai Unió tagállamai közötti utazást e, lehetővé kell tenni a kis kedvencekkel együtt utazók számára. tulajdonképpen vicces ez a dolog. Rögtön megadom a szót a bizottságnak. Kérjük, hogy magyarázatot fűzön ehhez esethez, ha még van hozzátenni valója. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is a légi közlekedéssel kapcsolatban, illetve az állatok légiszállításával kapcsolatban erről én fogok beszélni, és a kolléganom pedig az állategészségügyről, amely szintén felvetődik ebben a kérdésben. Nos, ahogy a válaszban is mondtuk, amit Santa Onnak átadtunk, eddig most nincsen jogszabály egyelőre a közösségi szinten állatok légiszállítására vonatkozóan. Eh, azzal kapcsolatban, hogy ezeket kabinban vagy eh, csomagtérben kell eh, szállítani. Két jogszabály létezik, amelyek az ilyen típusú szituációkra érvényesek lehetnek. Az egyik a kár esetében a felelősség vállalása, amelyet amelyet a 2027-es jogszabály állít, transzpozál, a másik pedig a segítségnyújtás választás légi közlekedés során a fogyatékossággal vagy sérüléssel élők számára, és itt, ez, itt a nemzeti adottságokat kell tiszteletben tartani, ez a jelenlegi helyzet. Ahogy mondtuk a petíciót benyújtónak is, úgy gondoljuk, ahogy a légiközlekedés területén a jogszabályalkotás alkotás oda vezetne, hogy számos olyan kérdés merülne fel, amit nagyon nehéz lenne megoldani az állat súlyával, méretével, stb. kapcsolatban, és úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben se kompetenciánk nincs az ügyben, sem pedig nem mondhatjuk, hogy a jogszabályalkotási folyamat szándék blokkolná most ezt a kérdést felvetni, vagy szabályozni. Jelenleg a, légiközle, a légitársaságok dönthetnek saját jogkörben arról, hogy hogyan engedik a, az állatok utazását a kedvelésből tartott állatok szállítását. Mm, ebben az esetben azt a légitársaságot kell választani, amelyik a legkedvezőbb szabályozást alkalmazza. Köszönöm szépen, hogy az elnök. No one? Exactly. I, I... Igen, Klein asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Nos, ami az állatok egészségét illeti, a petíciót benyújtó beszél arról, hogy a légitársaság nem felel meg a egy 2005-ös jogszabálynak, itt a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó állatok eh, szállítását eh, illetően szabályozza ez a jogszabály az állatok egészségét, de itt nem kereskedelmi vagy gazdasági célú szállításról van szó. Az Európai Unió eh, a nem kereskedelmi célú állatmozgatást mozgatással kapcsolatban, illetve az állatok egészségével kapcsolatban a tagállamok feladata az állatok mozgatásának jellegét verifikálni, és ebben az esetben Írország úgy döntött, hogy használja a 2004-es jogszabályt, amely lehetővé teszi a kettelésből tartott állatok szállításával kapcsolatban Írország úgy értékeli, hogy ezek a szervezetek eh, jobban mm, meg tudják oldani eh, ezen ellenőrzési feladatokat. Ebben az összefüggésben Írország eh, a engedélyezés eljárását választotta, tehát a szállítók engedélyt kell, hogy kapjanak. Az egyik ilyen feltétel az engedély megkapásához az állat érkezésének bejelentése 24 órával az érkezés előtt e-mailen tehát Írország konkrétan megadja eh, azt az, ír, azt az e-mail címet, amelyre el kell küldeni ezt a eh, bejelentést. Gondolhatjuk, hogy eh, a a légitársaság vagy a szállító dönthet úgy, hogy az állatot ennek ellenére nem kabinban kell szállítani, hanem csomagtérben. Köszönöm. Most akkor megadom a szót a kollégáknak. No one? Senki nem kíván szólni. Ez kicsit furcsa, mert általában beszédesek a kollégák, lehet, hogy már későre jár. Biztosíthatom a petíció benyújtóját, hogy ez volt a legkedvesebb, legszebb petíciónk ma. Egy ember aki a kutyájával együtt akar utazni, ez nagyon frissítőleg hatott ránk, miután olyan nehéz ügyekkel foglalkoztunk egész nap, most feltárult az emberi dimenzió ezzel az ügyel kapcsolatban. A bizottság azt mondta, hogy nincs jogalapja a beavatkozásnak, ez egy kereskedelmi döntés, amelyet egy EU-ban működő légitársaság hozott. A 2004-es rendelet, amely az utazás közben az állatok védelmére vonatkozik, itt nem alkalmazandó, mert ilyen módon mozgatott állatokat kizár a hatály alól, ezért egyértelmű, hogy itt egyértelműen a légitársaság, ebben az esetben a Lufthansa döntött. Teljesen szabadon dönthetnek a szabályaikról, hogy megengedik-e a kis állatok utazását, és az hogyan, milyen feltételek mellett. Tehát lezárjuk a petíciót, ezt javaslom, mert az, hogy a légitársaság harmonizálják a gyakorlatot a kis háziátok szállításáról, itt ilyen törekvés nincsen. Meggyőződve arról, hogy miután ilyen elszánt és pedagógiai érzékkel megáldott a petíció benyújtója, és így tud érvelni, közvetlenül a Lufthansa-val is nagyon hatékonyan tud majd vitatkozni, próbálja meg meggyőzni a Lufthansa-t az igazáról. Akkor így járatunk el. Köszönöm. És rátérünk a következő eh, petícióra, egy spanyol petíció, 0637 per 2010-es, eh, egy spanyol állampolgár nyújtotta be, citrus eh, termelésével függ össze a petíció. A panaszos nincs ma velünk itt a teremben, de hallgatja, hallgat minket az interneten, úgyhogy üdvözlöm, bárhol is legyen, és megadom azt a bizottság képviselőjének, Jesus Peleno Martineznek. Üdvözlök mindenkit, Jesus melero hívnak, a mezőgazdasági főigazgatóságon a közvetlen kifizetések részlegénél dolgozom. A petíció kapcsán szeretnék hivatkozni arra, amit a bizottság kép- egyik képviselője mondott a mezőgazdasági szakbizottság ülésén és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a közös agrárpolitika reformja után most már nincs terméshez kötött támogatás bizonyos ágazatok számára. Támogatásokat lehet fizetni bizonyos ágazatokban egy Mm, rendelet értelmében, tehát bizonyos ágazatokban van csak arra lehetőség, és ide tartozik a gyümölcs, zöldség-gyümölcs ágazat is, hogy fizessenek támogatásokat a termelőknek, és ide tartoznak a citrusfélék is. Tehát a tagállamoknak van ilyen ágazatok esetében lehetőségük arra, hogy termeléshez kötött támogatásokat fizessenek a termelőknek hogyha bizonyos feltételek teljesültek. Ezeket el lehet olvasni, hogy mik ezek a feltételek. Bizonyos korlátozások is vannak, és minden tagállam saját maga dönti el, hogy milyen támogatást kíván fizetni mm, az ilyen módon támogatható ágazatoknak. Spanyolországban a zöldség, gyümölcs, félék azonban nem kerültek rá a szubvencionálható ágazatok listájára. És ebben az összefüggésben azt mondanám még el, hogy Spanyolország tett bizonyos intézkedéseket az önkéntesen fizethető termeléshez kötött támogatással kapcsolatban. Minden tagállam felül is vizsgálhatja újra és újra ezeket a különleges rendelkezéseket. Kivehet az engedélyezett ágazatok közül egyeseket, vagy kiegészítheti a listát. A spanyol közigazgatásnak, a spanyol hatóságnak, tehát megvan a lehetőségük arra, hogy új ágazatokra is kiterjesszék a támogathatóságot, ha a spanyol állam e, így akarja. Elméletileg tehát van ilyen lehetőség hogyha a citrus félék ágazat továbbra is strukturális nehézségektől szenved, akkor a spanyol állam felveheti ezt az ágazatot is a támogatható ágazatok listájára. De a spanyol közigazgatásban kell meghozni ezt, ezt a döntést, hogy mely ágazatot tartja nehéz helyzetben levőnek. Köszönöm szépen. Mindjárt megadom a szót, Péter. Csak annyit mondanék, hogy ezzel a petícióval a baliás során is már foglalkoztunk, amikor más szakbizottság véleményét kikertük, és bekértük az Agri szakbizottságtól a véleményt, ezt meg is kaptuk, tehát jelen pillanatban lezárhatjuk ezt a petíciót, mert már megkaptuk azokat a véleményeket más szakbizottságtól, amelyeket kértünk. Ezek után is akar szólni, Péter? Röviden. Talán a petíció benyújtójának mondanám a következőt. A tulajdonképpeni partnere Spanyolország, az állam. A spanyol állam ott beterjeszteti a petícióját. Egyébként normál esetben jó hasznos lehet a bizottsághoz is fordulni. A bizottság azt mondta, hogy a tagállamok döntsenek ilyen ügyekben, tehát itt most mégis az hibá, nem volt értelme legyen az Európai Bizottsághoz fordulni, a spanyol államhoz kell fordulni, mert a spanyol államnak van hatásköre ez ügyben, hogy meghozza a döntést. És ahogyan hallottuk, évről évre módosítani lehet ezt a döntést, tehát a labdát vissza Spanyolországnak. Köszönöm, elég későre jár. Minden petíciót megtárgyaltunk. Tegnap kezdődött a petíciós bizottságnak ez a maratoni ülés sorozata, és most a végéhez értünk. Köszönöm valamennyiüknek a részvételt, köszönöm a bizottság képviselőinek, a titkárságnak, és önöknek is, kedves kollégák, a részvételt. Hamarosan ismét találkozunk. És az elnök asszony a tolmácsok munkáját is olyan kedvesen megköszöni. Általában plusz 10 perc munkát szoktam kérni, de most azt mondom, hogy korábban fejeztük, élvezék az estéket.